Uh, start. Uh, good afternoon, colleagues. Akkor kezdjük a munkát. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is fogadjuk el a napirend tervezetet. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor olyan veszem, hogy jóvá, jóvá hagytuk. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy lenne is, hogy horvát, dán és irgélik tolmácsolás nem lesz ma. Holnap 11.40-kor lesznek, lesznek a szavazások. Kérem, hogy mindenki hozzá el magával a szavazókártyáját. Először elfogadjuk az előző ülések jegyzőkönyvét a március 30-ait, illetve a tavalyi évbeli szeptember 26 és július 11-12-i ülések jegyzőkönyvét fogadjuk most el, hogyha nincsen elemet, és nincsen. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk a LIBE bevándorlási politikával kapcsolatos munkája keretében került napirendre. 2017. februárjában a tanács a Máltai nyilatkozatban kimondta, hogy Líviával kapcsolatosan fokozottabb munkát fog a tanács kifejteni. Nagyon fontos észak-afrikai partnerünk ez az ország. A cél, hogy csökkentsük a migránsok és a nemzetközi védelemért folyamodók számát Dél-Európában. 180 ezer bevándorló érkezett 2016-ban, főleg itt Olaszországon keresztül, nagyon sokan belefulladtak a földközi tengerbe ez év elején is, amikor megkísérelték ezt a veszélyes utazást. A cél, hogy jelentősen csök, csökkenjen a keleti mediterrán térségben a bevándorlók száma és hasonló megoldást szeretnénk a libiai kormányjal is nyilbeütni. A máltai nyilatkozatot követően ennek a célja egyébként az volt, hogy az Unió számára eh, Líbia prioritásá váljon, különösen a kapacitásépítés területén, hogy eh, a szárazföldi és tengeri határok eh, ellenőrzését visszavegyük, illetve az embercsempész tevékenységet vissza lehessen szorítani. A maltai nyilatkozat keretében különböző intézkedéseket kívánnak megvalósítani a szerződő felek. Mi ezek közül kettőre fogunk összpontosítani. Az egyik a helyi közösségek támogatása, javítandó a társadalmi-gazdasági helyzete, és a befogadó közösségek megerősítése is cél, illetve a befogadási kapacitások biztosítása Líbiában a menekültek számára az UNHCR-rel és az IOM-mal együttműködve. Ez a téma az AFET szakbizottság asztalára is tartozik, ezért az AFET beli kollégákat is meghívtuk, hogy a mai ülésen részt vegyenek. Emlékeztetném önöket, hogy ez szerves része a LIBE munkájának a bevándorlási és menekültügyi politikával kapcsolatosan. Több LIBE tag múlt héten itt Olaszországba látogatott a közép eh, földközi tengeri útvonalra kapcsolatos tanácskozásra. Az Európai Parti és Határ őrség eh, igazgatójával is találkozót tartottunk az embercsempészet visszaszorítására. Ezért nagyon érdekes, hogy ez a bizottság is megvizsgálja a libiai helyzetet az AFED-beli kollégákkal együttműködve. Először is az orvosok határok nélkül szervezett részéről hallgatunk meg egy előadást a libiai gyűjtőtáborok helyzetéről. Ezt a koordinátorok érték ezt az előadást, és két felszólalást hallgatunk majd meg a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat részéről. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Annemeri Lúfot is köszönhetem, aki programmenedzser, Libiáért felelős, illetve Inma Vázquez asszony. Most Luf asszonynak adom meg a szót, hogy Tíz percben vázolja fel, hogy mi a helyzet a libiai befogadó központokban. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, és azt, hogy beszélhetek ezen a fórumon. Én az MSF munkatársa vagyok, az Orvosok Határok Nélkül szervezete ez. 2015 óta Két mentő hajónk dolgozik a földközi tengeren. Embereket mentünk meg, azokat, akik megpróbálnak áttérni, átkelni Európába, és rettenetes történetekkel találkozunk azzal összefüggésben, hogy ők mit tapasztaltak Líbiában. Ennek hatására az volt a szándékunk, hogy Libiában segítsünk már ott helyben a menekülteknek, még mielőtt megkísérelnek átkelni a földközi tengeren ami azt is jelenti, hogy kivételes helyzetben vagyunk, hiszen beszélhetünk arról, hogy mi történik Líbiában. Mi vagyunk az egyetlen szervezet, akinek nemzetközi munkatársai vannak a helyszínen. Vannak más szervezetek is, de ők helyiekkel, libiaiakkal dolgoznak a biztonsági helyzet miatt. Körülbelül tíz befogadó központban vagyunk jelen, eh, Tripoliban és Bisszátában, és az ott tartózkodókkal napi szinten kapcsolatot tartunk. A tapasztalatunkat szeretnénk az EU döntéshozatal rendelkezésre bocsátani. Csak gyorsan beszélni szeretnék a kelet-nyugat-afrikai menekült útvonalról. Láthatják a térképen is, hogy a legtöbb útvonal Tripoliba vezet. Úgy látszik, hogy elsősorban ez eh, az eh, a bevándorlóknak, a menekülteknek az célpontja. Nem azonosak a körülmények a befogadó központokban, de sok, szem, sok az azonosság. És az egyik azonosság, hogy milyen kevés hely jut egy-egy eh, fogvatartottnak, vagy itt tartózkodó táborlakónak. Ezek tulajdonképpen raktárak, és jó esetben van néhány mosdó helyiség. Nagyon zsúfoltak ezek a táborok, ahol holnapokig tartózkodnak a menekültek. Volt olyan hely, hogy kevesebb, mint fél négyzetméter jutott egy-egy emberre, gyakorlatilag csak ülve tudnak, ülve férnek el, nem is tudnak úgy lefekve elhelyezkedni, hogy ne érjenek hozzá másokhoz. Sokszor nincsenek ablakok, sokszor nem is engedik ki az épületből az embereket, legtöbbször bent tartózkodnak. Ezeket befogadó központnak nevezik ezeket a táborokat, de igazából ezek emberraktárak. Úgy érezzük, hogy ezek a feltételek minden befogadó központra vonatkoznak. Hetekig, hónapokig itt tartózkodnak az emberek, elképzelhetjük, hogy milyen a járványügyi helyzet. Beszélünk az emberekkel, orvosi szolgáltatásokat, ellátást juttatunk számukra, beszélgetünk velük, sokan hónapokig itt vannak, akár 10-11 hónapig is, ez sem ritka. Fogalmuk sincs róla, hogy miért vannak itt, miért kell itt lenniük. Van, akinek érvényes Líbiába belépést biztosító vízuma van, van, akinek van ENSZ menekült kártyája, UNHCR kártyája, és mégis egy ilyen befogadó központban tartózkodnak, nem tudják meddig kell itt tartózkodniuk. Semmi, semmi befolyások nincs a helyzetükre, reménytelenné válik egyre inkább a helyzetük. A líbiai gazdaság most inkább átfogalmazom ezt a gondolatomat, nagy üzlet Líbiában a migránsokkal való üzletelés, úgy úgy mondjam. Emberekről beszélünk, nem áruról, és mégis áruként kezelik őket. Van arra lehetőség, hogy valaki hazavigyen, szponzoráljon úgymond egy menekültet, és rabszolgaként alkalmazzák őket, a nőket prostitúcióba kényszerítik, a férfiakat munkára fogják. Gyakorlatilag rabszolgasságról van szó. Ebben a, ezen a képen is látható, hogy nedvesek a falak, azért, mert itt végzik el a szükségüket eh, a bentartózkodók, nincsen mosdó, és eh, a falra vizelnek, hogy elpárologjon a vizelet. Nincsen fűtés, semmiféle fűtés nem, vagy központi fűtés nincsen. Vannak takarók, de nagyon hideg van, ilyenkor ez igazából nem sokat segít. As you can see, And blankets, of course, are a good place for also for breeding uh, for little. És persze ezek a takarók és melegágyai a különböző élősködőknek. Aztán vannak eh, gyerekek és nők is, akiket elkülönítve helyeztek el a férfiaktól, ezért egy kicsit több helyük van, de még mindig nem túl kényelmesen helyezték el őket. Nagyon sok gyerek is tartózkodik velük, vagy kisbabák, újszülöttek, 5 évvel 5 év alatti gyerekek számára ez mind fizikailag, mind eh, lelkileg nagyon megterhelő. Úgy gondoljuk, hogy a kisgyerekeket, eh, terhes nőket nem szabadna ilyen táborban tartani, bár ezt nagyon nehéz elérni a líbiai hatóságoknál, hiszen ők az 1951-es egyezménynek nem részes felei. Aztán egy másik nagyon kiszolgáltatott csoport, a kiskorúak, akik kísérő nélkül utaznak. Ezt látjuk, hogy hajókon is nagyon sokszor vannak ilyen gyerekek. Nagyon kiszolgáltatott csoport ez, és nagyon könnyen kihasználják őket. A víz, higiénia, ilyen körülmények között elképzelhetik, hogy nem túl rózsás a helyzet ezen a területen, nincsen elég mosdóhelyiség, és ahol még vannak is WC-k, általában a termeken kívül van ez, de nem engedik ki az embereket. Az ivóvíz minőség általában nagyon rossz, és nem kapnak szappan tisztálkodószereket, vagy tisztítószereket, a táborlakók nem tudnak takarítani, mosni. Voltak arra próbálkozások különböző civil szervezetek részéről, hogy termékeket osszunk ki a táborlakók között, de aztán, amikor a szervezet távozik, akkor elkobozzák ezeket a termékeket a táborlakóktól. Elképzelhetik, hogy milyen egészségtelenek ezek a körülmények, mind fizikailag, mind lelkileg. Nagyon sok megelőzhető haláleset következik be. Ezen a képen két felnőtt embert láthatnak, alultápláltak, és felnőttek esetében nagyon ritkán látjuk ezt, nagyon komoly állapot ez, nagyon sokszor látunk alul táplált embereket, de ritkán felnőttek között, de itt azt is látjuk, hogy alultápláltak a felnőttek, és persze így még inkább nagy veszélyt jelentenek számukra a betegségek és fertőzések. Ha valaki nagyon rossz állapotban van, akkor el tudjuk írni, hogy kórházba szállítsák őket. Az egészségügyi rendszer, a libiai egészségügyi rendszer gyengeségeivel is szembe kell néznünk. 2011 óta romlanak a szolgáltatások, amelyeket a befogadó központokban nyújtanak, és hiány van orvosból és egészségügyi személyzetből is. Az alult tápláltság esetében azt látjuk, hogy szándékosan kiéheztetik a táborlakókat, ezt már említettem, nem is akarom tovább ragozni. Azt látjuk, hogy rettenetes körülmények között élnek itt az emberek, gyakorlatilag hagyják, hogy ilyen halljanak. Például itt van ez az illető, aki három napig ebben a mosdóban volt, és egyszerűen hagyták, hogy meghalljon. Nagyon sok a bőrfertőzés, élősködők, illetve himlőbetegségek, valamint égési sebekkel is gyakran találkozunk, hiszen eh, gyakran a, az utazás során égési, szem, égési sérüléseket szenvednek az, a menekültek, a sós víz is eh, rosszabbítja ezt a helyzetet. Verési sebeket is eh, látunk, és amikor meglátogatjuk a helyiségeket, azt látjuk, hogy botokat helyeznek el ezekben az helyiségekben, és rettenetes, agresszív cselekményekről hallanak orvosaink, ezekről tanúskodnak a fogvatartottak, mind fiatalokkal, mind a felnőtteken nagyon rosszul bánnak. Erről hoztunk néhány képet. Azt hiszem, hogy nagyjából érzékeltettem, hogy milyen rossz a helyzet Líbiában a menekültek kezelésében. Talán a legfontosabb üzenetem mindezzel, hogy Libiában nagy üzlet a migránsokkal való üzletelés, és hogy ha még több pénzt pumpálunk ebbe a rendszerbe, csak rontja a helyzetet. Nem segít, hogyha több pénzt adunk erre, nem javítja a letartóztatottak helyzetét. A megoldás nem Líbiához kapcsolódik. Líbia nem a megoldás, hanem a probléma része. Én erre szerettem volna felnyitni az önök szemét. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Thank you. Would you like... Mrs. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság és a külszolgálat számára igazából az fontos, hogy Libia és Észak-Afrika számára nyújtott finanszírozás tekintetében mennyire sikerült eh, javulást elérni, az ENSZ ügynökségek mennyire kapnak hozzáférést ahhoz, hogy a, teljesen függetlenül végrehajtsák a programokat. You have or, or how much you can... Uh, És a, az is érdekes lenne számunkra, hogy a megfelelő monitoring mennyire tud megvalósulni. beleértve az áttelepítést, hiszen hogyha az emberek nem tudják elhagyni Líbiát, akkor nyilván ez nem tud megvalósulni, a megfelelő védelem sem tud megvalósulni. Arra is kíváncsiak lennénk, hogy a libiai parti őrség képzési programja milyen eredményekkel járt. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Popovski úrnak az Európai Bizottság részéről 7 percen. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, the, the situation... Köszönöm szépen, elnök asszony. A líbiai uh, helyzetet mindenképpen egy vegyes migrációs uh, válságként kell kezelni, nem csak uh, menekültekről van szó, hanem migránsokról is. Mindkettő csoport bizonyos védelemre és segítségnyújtásra szorul, ehhez megfelelő koordinációra és monitoringra van szükség. Our objective is the... Mi a célunk? az Európai Unió részére. Először is az emberek életét próbáljuk menteni. Ez a közép mediterrán útvonal továbbra is igen veszélyes, legalább 4500 migráns vesztette életét 2016 során. Az útrakelőket a túlzsúfolt csónakokban, hajókban útrakelőket mindenképpen meg kell mentenünk. Alapvetően ez az egyik célunk, a Sofia műveletnek ez az egyik célja. A parti őrség alapvetően azt a azt próbálja elérni, hogy ezt az üzleti modellt megtörjük, hogy ne legyen eh, ez egy eh, virágzó üzlet eh, az embercsempészet. Emellett megpróbálunk a tengeren megmentettek számára azonnali segítséget nyújtani, és az életkörülményeiket amennyire lehet normalizálni ezekben a befogadó táborokban. Egy hónap ezelőtt Tunisban találkoztunk az önök képviselőjével, aki részletesen beszámolt erről. Az önkéntes segített visszatérés lehetőségét felajánljuk mindenkinek. A nemzetközi szervezetekkel, migrációs szervezetekkel 2017-re abban állapotunk meg, hogy akár 15 ezer embert megpróbálunk haza telepíteni, de hát ez részben attól függ, hogy mennyire férnek hozzá ezek az emberekhez, ezek a szervezetek. Ez nagyon komoly kihívás. A, szeretnénk alternatívát is nyújtani a befogadó központok mellett más, nyitottabb formában is. Emellett ugyanilyen fontos, hogy a helyi közösségek, befogadó közösségek eh, is segítséget kapjanak, mert ezek a táborok vagy befogadó központok mindig, nem légüres térben, hanem mindig egy helyi közösség részeként, egy fogban, egy városban helyezkednek el. Ezeket a helyieket is segíteni kell, hiszen ez a migránsok és a libiaiak és a belső menekültek érdekeit egyaránt szolgálná, azt hiszem, hogy ez teljesen világos. Különböző számokról hallani, de akár egy millió ember is lehet átutazóban vagy migránsként Líbiában. van egy bizonyos fajta regionális migráció is. Líbiában már régóta jönnek ezek az emberek, de most, hogy Líbiában nincs munka, alkalom és lehetőség, további akarnak jönni Európába. A stabilizációs a védelem céljára 90 millió eurót különítettünk el, most fogadtuk ezt el áprilisban, az EU-Afrika alap keretében különítettük el ezt a pénzt. Ez a program első része. 200 millióról talán önök is hallottak. A bizottság és az állam és kormányfők máltán fogadták el ezt, a 2017-es beavatkozásokra ennyi pénzt különítettünk el. Ez egy konkrétan Libiával foglalkozó program első lépése, amit egyébként a nemzetközi migrációs szervezet, és az ENSZ fejlesztési program, az UNICEF, és a német GIZ JZ ügynökség hajt végre. A szerződéskészések folynak, a cél az, hogy május közepére, végére aláírásra kerüljenek ezek a szerződések, tehát megköttessenek ezek a szerződések. A migrációs hullámot jobban kell tudni kezelni az ország határán, ehhez persze a határőröket, a parti őrség tagjait megfelelő képes képzésekkel kell segíteni, hogy az embercsempészek ellen hatékonyabban fel tudják venni a harcot. Hát itt olyan jog, joghízagok is vannak, amelyekre önök, önök is elmutattak. A Genfi Egyezmény alapvetően az, aminek meg kell felelni. Itt két konkrétumra hadd reagáljak. Tavaly októberben kezdődött a őrség képzése. Tudjuk, hogy a belügy minisztériumnak és a védelmi minisztérium alá is tartoznak hat partnerségek, Egyébként mind a kettő vezetője hónap itt lesz Brüsszelben. És hát nyilván megnehezíti a feladatunkat az, hogy két különböző partnerséggel kell valahogy kapcsolatot tartani. Hogyan tudjuk arról megbizonyosodni, hogy a segítségnyújtással valóban megfelelően élnek, hogy valóban megfelelően költik el ezeket a pénzeket? Számunkra is az európai delegáció is ugye Tuniszból nagyon nehéz hozzáférni a, a helyszínekhez, és hát ebben a líbiai szervekhez nagyon sok függ attól, hogy az ENSZ titkárságával hogyan tudunk együttműködni, és alapvetően ez mindenkinek a helyzetére kihatással lenne. Biztonsági okokból nem tudjuk az embereinket Libiába napi szinten átküldeni, de természetesen a Koble úr és csapatával, aki ugye az ENSZ külön megbizotja, velük szoros kapcsolatot ápolunk. Zárásképpen tényleg csak annyit, hogy Líbiát nem csak a, a migráció lencséjén keresztül tekintjük, hogy vizsgáljuk, persze ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, de fenntartható javulást nem érhetünk eh, el anélkül, hogy Líbia bevonásával ugyan nem meg ne oldanánk így vagy úgy ezt a migrációs válságot. Köszönöm. Thank you and, uh, Köszönjük. I will now give the floor to Mr. Mm, Pantiroli from the... A külszolgálat nevében Pantiroli szúrnak adom meg a szót parancsot. Thank you, Madam Chairman. Um, Pontiroli úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy önök is tudják, a libiai helyzet nem javul. Egyre nagyobb feszültség tapasztalható a libiai hadsereg és egyéb erők között, ahogy a kollégám mint említette, az EU hosszú távú célja Libiában az, hogy segítsük Libiát abban, hogy egy demokratikus, stabil, jóléti országot, társadalmat építsenek. Ez egyelőre belátható jövőben nem fog megvalósulni. A demokrácia építése egy megfelelő alkotmány alapján képzelhető. Az alkotmányozás folyamata folyik. Némi javulást tapasztalunk, de hát bőven van még tennivaló. És persze szeretnénk azt is elérni, hogy átlátható intézményrendszert civil társadalom és magánszektor működjön. Mindez olyasmi, ami nagyon régóta nem volt, hiányzott Líbiában. Négy nagy fellépési területről tudok beszámolni Líbia stabilizációja érdekében. Ide tartozik tehát az, hogy a politikai folyamatot próbáljuk stabilizálni, a politikai megállapodást próbáljuk segíteni, mert ennek végrehajtását. a nemzetközileg elismert kormány munkáját próbálják, próbáljuk segíteni, hogy minden érintett, minden inkább inkluzívabb, minden politikai szereplőt bevonó folyamat legyen. Ez a, segítjük az ENSZ az ENSZ ügynökségeket és a regionális szervezeteket, amelyek egyébként a békértetési eljárásban részt vesznek. az Afrikai Unióhoz, az ENSZ-hez és az Arab Ligához csatlakozva az Európai Unió is részt vesz egy új európai formátum kilakításában, amely lehetővé teszi majd, hogy Líbiában a szereplők valóban együtt ezt a folyamatot lefolytassák. Only through uh, migration and before explaining and outlining a bit what is our approach, our general approach to migration. A líbiai migrációs megközelítésünk fővonalait a kollega felvázolta. 120 milliós jelentős bilaterális segítségnyújtásról beszélhetünk. A stabilizáció, a civil társadalom, demokratikus kormányzás, a politikai folyamat támogatása céljára, illetve a humanitárius segítségnyújtás céljára, amely az országon belüli otthonukat elvesztettek és az üldözöttek megsegítését szolgálja. Ahogy azt elmondtam, egy politikai megoldást próbálunk segíteni, illetve a migráció kihívásaira is próbálunk a libiaiknak megoldást találni, már csak azért is, mert ez közös jó felfogott értékünk, hogy felvegyük a harcot az csempészék ellen, ez a békés stabilitás és az emberek megmentése érdekében is fontos. Egy átfogó megközelítésre van szükség a migrációs hullám kezelésére, e, Líbiából, Líbiába és Líbián keresztül a libiai szervezetek kell együttműködve, elhangzott már, hogy alapvetően a UNHCR-ral és egyéb ENSZ ügynökségekkel egy, hogyan működünk együtt annak érdekében, hogy a migrációs jelenségekre, problémákra megoldást találjunk. Persze a déli szomszédaival, Libia déli szomszédaival is együtt kell működnünk, hiszen el akarjuk azt kerülni, hogy egyre többen érkezzenek Líbiába. Ezért Líbia és déli szomszédai közötti együttműködést is megpróbáljuk elősegíteni. Emellett természetesen kapacitás építést és képzést is nyújtunk például a partőrség számára. Fontos itt hangsúlyozni, hogy ez a képzés, kapacitás, fejlesztés Eh, az emberi jogokra, illetve a migránsok megfelelő, migránsok alól megfelelő bánásmódra is kitér természetesen, hiszen célunk az, hogy biztonságosabbak legyenek a líbiai vizek. Végezetül a líbiai szervekkel együttműködve, ne felejtsük el, hogy a líbiai szervek nem Líbia egész területét ellenőr, tartjuk ellenőrzésük alatt, a rendőrségi, illetve a igazságszolgáltatási rendszer képítését is segítjük. Megint csak a célunk az, hogy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a, Líbiában lévő migránsok eh, helyzetét eh, javítsuk. A háttér is fontos, nagyon nehéz a helyzet, a biztonság nem megoldott, nem egy kormányzat ellenőrzi az ország egész területét, illetve a nemzetközi szervezetek hozzáférése sem garantált. Ennyit szerettem volna gyorsan felolvasni. Okay. Not very optimistic. Okay, uh... Ez nem túl rózsás kép. Minden esetre köszönöm, és most szeretném megadni a szót először a LIBE koordinátorainak az EPP részére Metszala asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindenkinek, hogy ilyen őszinték voltak, ilyen nyitottak, és javaslatokat is felvetettek, amelyeket megfontolhatnánk a parlamentben. Ez sokkal több, mint eh, amit általában eh, hallunk ilyen panelek során. A közé, a földközi tengeri országok fejleményei nagyon nagy hatással vannak az EU életére. Én máltai vagyok. Nagyon közel vagyunk a szomszédságunknak ehhez a nagyon nagy válsággal sújtott térségéhez. Nem engedhetjük meg, hogy összeomoljon Líbia és az úgynevezett iszlám állam vagy egyéb terrorcsoportok karmai közé kerüljön. Az EPP mindig szerette volna, hogy az EU proaktívan kezeli ezt, kezelni ezt a kérdést. Az külügyi szolgálatnak köszönjük a munkáját, nagyon fontos, hogy a napi rendünk élén szerepeljen ez a kérdés. Fontos a szerepünk, különösen a különböző frakciók közötti tárgyalások megszervezésében. Amikor a frakciókról beszélek, a szakértők, akik ellátogatnak Líbiában, nagyon fontos, hogy a helyi helyzetet megismerjék, a helyi szereplőket. Nincsen ennek alternatívája. Nagyon fontos, hogy a megoldás Líbiából induljon ki. Líbia soha nem lesz, vagy nem soha, de legalábbis nem egyhamar lesz együttműködő partner, ez időt igényel. Minden esetre őszintének kell lennünk magunkkal azzal kapcsolatosan, hogy meddig tarthat egy ilyen megegyezés nyelveütése. Nagyon fontos kérdés a pénz, de nem ez minden problémának a kezdete és vége. Én mindig amellett vagyok, hogy az a megoldás vagy a bizottságtól, vagy a tanástól jöjjön, és ezek még ambiciózusabbak legyenek, és nagyobb legyen az elkötelezettség az iránt, hogy EU finanszírozott hajók érkezzenek a földközi tengeri térségbe, embereket menthessenek, és több forrást kapjon a Frontex a közös fellépésekre. Minden esetre a libiai nép mellett kell állnunk, hogy egységes kormányt tudjanak létrehozni, és minden országnak ebben együtt kell működnie az EU-n belül. Végül elmondanám, hogy nagy reményem, hogy illetve meggyőződésem, hogy az a fekete-afrikai és a libiai helyzet következménye az, ami történik nálunk, és nagyon fontos, hogy ezek az országok lábra álljanak, és eh, Libyán eh, to- is tovább kell tekintenünk, hogy eh, rossz kedvünk tele, hogy így fejezem ki magam, a nyárba már ne húzódjon át. Köszönöm. Thank you, and, uh, Köszönöm szépen, Regis Szipál. Köszönöm, elnök asszony. Ma németül fogok szólni. El kell mondanom, hogy kicsit szavak nélkül maradtam, megrázott mindaz, amit itt én és mi hallottunk, amiről itt beszélünk. Életeket akarunk menteni, nem akarjuk, hogy bárki is elhalálozzon a földközi tengeren. Éppen ezért nem ö, ö, mertek már, nem indulhatnak el hajók a libiai partokról. Ugyanakkor itt embereket hagynak magukra, anélkül, hogy minimális higiéniai körülményeket ne biztosítanának ebben a táborban. Kínozzák az embereket, munkára, prostitúcióra kényszerítik őket ezekben a táborokban. Azt hallottam, hogy nem tűrhetjük, hogy Líbia egyfajta kudarcot vallott állammá váljon. No, de igen, Líbia már most egy kudarcot vallott állam, Líbiában ugyanis nincs működő kormány, még az ország egy kis részére vetítve sem. És hogyha azt hallom, hogy két parti őrség van, amelyek más és más minisztériumnak tartoznak jelentési kötelezettséggel, azt hiszem, hogy nincs semmiféle adminisztráció, amelyet ne szervezett bűnözés szűrne át, és ebben a helyzetben azt mondjuk, hogy mi szegény megkínzott európaiak, no igen, de a menekültek meg maradjanak ott, ahol vannak, nem olyan rossz ez. Azt hiszem, hogy amiről itt éppen beszélünk, hát ez egyszerűen egy szörnyű lelketlen dolog, Ugye itt hétvégén vasárnaponként beszélünk az Európai Unió értékeiről, ugyanakkor nem akarjuk, hogy a menekültek ide jöjjenek hozzánk, egy parti őrséget építünk fel, ami még nem is létezik, és azt szeretnénk, hogyha az emberek, főként a menekültek Líbiában maradnának, olyan körülmények között, amelyeket itt önök igencsak szemléletesen leírtak. Segítsünk Líbiának, ugyanakkor a köszönő szavak mellett a külügyi szolgálat felé el kell mondanom, hogy igencsak elkéstünk, hiszen ez a szétesett ország Líbia csak akkor érdekel minket, amikor ott sok menekült van, akik esetlegesen holnap majd elindulnak Európa felé. Korábban a líbiai helyzet egyáltalán nem is érdekelt minket, vagy maximum csak egyfajta perem jelenségként. Azt hiszem, hogy eljutottunk egy olyan pontra, amikor őszintének kell lennünk, őszintén kell beszélnünk arról, hogy mit mulasztottunk el a múltban, hogy levonhatjuk ebből a jövő szemre a tanulságokat. Líbia nem az egyetlen válság góc, amivel foglalkoznunk kell. Tehát egyáltalán ne segítsünk Líbiának, ugye itt hallok erről a 90 millióról, amit a városok, községek támogatására akarunk ott fordítani, sok minden másra. Ugyanakkor milyen garanciáink vannak arra, hogy ezek a pénzek, amelyeket akárhova is elküldünk, ezek valóban az önkormányzatokhoz jutnak, az ő rendelkezésükre állnak majd. Milyen garanciák vannak arra, hogy ez a 90 millió, amivel amelyeket az önkormányzatnak akarunk adni, ezeket nem a kriminális bandák fognak bezsebelni. Ugyanakkor a menekültek szemmel egy másik alternatívát kell keresnünk, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk támogatni Líbiát, a libiai polgárokat, hogy ők maguk építhessék fel saját jövőjüket. Megrázónak találom minden esetre, hogy azt a benyomást ébresztjük, hogy belátható időn belül Lébiával egyfajta üzlet köthetünk, hasonlóképpen, mint ahogy azt Törökországgal tettük. Ugyanakkor bármiféle kritika mellett, ugye Törökország irányában nagy kritikákkal érintették azt, amiről itt határoztak az elmúlt hónapokban. Mégiscsak el kell, ugye Törökországban, de Líbiában meg kell jegyeznünk, hogy nincs működő kormány. Itt ugye több mint 500 millió lakos van ezen a kontinensen. Ez egy nagyon gazdag kontinens lenne, Európa. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy nincs mit felkínálnunk ezeknek a térségeknek. Én tényleg meg vagyok döbbenve, ugyanakkor erről vitázunk, hogy hagyjuk a menekülteket az a következő két-három évben Líbiában. Hát egy kicsit adunk azért oda némi forrást, 90 milliót, de ahhoz képest, amire ott szükség lenne, hát ez csepp a tengerben, és továbbra is eltűrjük, hogy az emberek áldatlan körülmények között éljenek ott, hátradőlünk, mert a menekültek nem nálunk vannak, és bebeszéljük magunknak, hogy a helyes dolgot tettük. Én ezt időközben már elviselhetetlennek találom. Köszönöm. Uh, thank you. Uh... Köszönjük. Sophie Intfeld a liberálisok nevében, mert úgy látom, hogy nincs koordinátoruk. Natalie Griesbeck hiányában Szofinak adom meg a szót. Happy to speak uh, on behalf of... Tényleg csak gyorsan. A frakcióm nevében, vagy hát csak inkább emberként azok a kormányzati vezetők, akik azt gondolják, hogy jó megállapodni olyan országokkal, mint Líbia, töltsenek némi időt egy ilyen táborban, és akkor kérdezzük meg újra, hogy még mindig jó ötletnek tartják? Megállapodtunk Libiával 2011-ben Berlusconi 5 milliárd eurót adott Libiának. Ugyanolyan célból, mint amiről most beszélünk. Nem tanultunk semmit ebből? Ez az eredmény. Ennek a képnek a, a címe az Európai Unió politikájának a humanitárius következményei. Ez a címe. Igen, persze, mutogathatunk a libiaiakra és bárki másra, akik nem jól járnak el, de ez a szakpolitikai döntésének ez a következménye. És nem csak ez. Ezek a képek, beszámolók elviselhetetlenek. a menekültesek és a migránsok körülményeiről egy újabb beszámot hallottunk. A pápa, akit általában nem szoktam idézni, is koncentrációs táborként írta le a görög táborokat, ez persze igen komoly vihart kavartak a szavai, de hát világos volt, hogy mire gondolt. Azok a körülmények, amely, azok a körülmények, amelyek között az emberek élnek itt Európában, nem csak Libyában, itt Európában, ezek elfogadhatatlanok, rettenetesek. Tegnap olvastam megint egy történetet arról, hogy nők, lányok, négy éves kislányokat szisztematikusan, rendszeresen erőszakolnak meg. Képzeljék el, hogy ez a maguk lányával történik meg, kislányával. És ez itt Európában történik. Tudom, hogy van arról konszenzus, hogy mi a megoldás. Mégis érthetetlennek tartom azt, hogy a tanács tagjai, kormányzati vezetők erről beszélnek, és azt gondolják, hogy ez, amit most itt látunk, ez a megoldás. Szégyeljük magukat, főként azok a kormányzatok, azok a e, miniszterek és miniszterelnökök, nem akarok senkit megsérteni, de azok a politikusok, vezető politikusok, akik az Európai Unió keresztény értékéről beszélnek, és ez az ő nevükben történik. Ez az, amit önök keresztény értékeknek gondolnak? Nem. Ez az Európa erőd képe nem is az EU szakpolitikájáról kell beszélni, hanem a Fortress Europe, Európa erőd eh, ezt hozza. Sokat beszélhetünk arról, hogy a parti őrséget eh, képezzük, és a Genfi egyezményre megtanítjuk őket. És komolyan? Nem viccelnek? A Genfi egyezmény létezéséről nem, ne tudnának? Hát tudnak róla, csak e, igazából tesznek e, rá. És vannak, akik mégis ebből most egy csomó pénzt csinálnak ebből a képzésből, és azt itt nem tudjuk elfogadni itt a parlamentben, hogy a menekült és migráns politika a külpolitika részévé válik, mert akkor nincs beleszólásunk hirtelen. Örülök, hogy Roli úr itt van, de hát a külszolgálat, nem a külszolgálat hibája, de hát ez nem külszolgálat, nem külügyi kérdés. Olyan, mintha egy, a külügy felé kerülne át a migrációs politika, amiben nincsen beleszólásunk itt az Európai Parlamentben és a Nemzeti Parlamentnek is egyre kevésbé. Ezt minden erőnkkel meg kell akadályozni, mert a menekültpolitika, a migrációs politika, uniós politika van beleszólásunk, és hogyha bármit tehetünk, hogy az emberi szenvedésen könnyítsünk, akkor nem szabad elveszítenünk ezt az esélyt. Azt mindannyian tudjuk, hogy az igazi megoldás az, hogy egy tisztességes, rendes, közös európai migrációs és menekültpolitikát kell kialakítanunk. Itt ebben a házban, e házfali között ezt mindannyian tudjuk. Azok a kormányok, azok a vezető politikusok, akik szerint ez a megoldás, amit itt a képen látunk, kérdjük el őket egy napra ebbe a táborba, és utána kérdezzük meg tőlük, hogy még mindig úgy gondolják-e, hogy ez a megoldás. Köszönöm szépen. Judith Sargentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az orvosok hát, határok nélkül képviselője feltett az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat felé egy kérdést, illetve véleményt fogalmaztak meg, és erre választ kellene adnunk ők azt mondja, hogy ennek a rendszernek a további pénzelése nem hoz megoldásokat, hanem csak még több visszaélést finanszíroznánk ezzel. A, az intézmények képviselőitől nem hallottam erre választ, pedig szerintem ez nagyon fontos lenne. Itt van a nagy véleménykülönbség, amellett, hogy az embercsempészet ellen lépünk fel azzal, hogy letartóztatunk embercsempészeket, ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az embercsempészet, emberkereskedelem megszűnne. Nagyon furcsa beszélgetésben találom most magam. Itt a Libe bizottságban, mint hogy a kétféle külön narratívában, külön valóságban léteznénk, és én most azt próbálom eldönteni, hogy melyik az érvényesebb, illetve hogy nem gondolom, hogy ha így gondolkodunk, akkor sikeres politikát tudunk kialakítani. Az, hogy líbiai határőröknek tartsunk kiképzést az emberi jogokról, az egy dolog, de ezek a befogadó központok nem a határőrség felügyelete alatt vannak, még csak nem is a helyi rendőrség felügyelete alatt. Pontosan ez a probléma, hogy melyik nem tudjuk, hogy melyik hatóságnak van igazából hatalma az országban, nem tudjuk, hogy hol hozzák meg a döntéseket. Ezek a központok, táborok még csak nem is az a hatóságok égisz alatt működnek, és hogyha úgy teszünk, mintha ez így lenne, akkor nem találhatunk megoldást. Hallottam, meghallgattam Sofit és Birgitet, és nem is kell elismételnem azt, amit ők mondtak. Nagyon fontos, hogy legalább abban közösen gondolkodjunk, vagy hasonlóképpen, hogy mi az, ami hatásos, és mi az, ami nem. Eddig azt tudtuk csak elérni, hogy idézőjelben a libiaiak mentsék meg a menekülteket, és őket segítsék a szárazföldre. Ez nem megoldás, további nyomorba taszítjuk a nyomor elől menekülőket. És a jobb oldalon ülő elő, úriember előadásában is felmerült ez a kérdés, hogy migránsokról van szó, vagy, vagy pedig menekültekről. Emberi jogi kérdésről van szó, és azt kell eldöntenünk, hogy meg akarjuk állítani, vagy tovább akarjuk éltetni ezeket a visszaéléseket. Köszönöm. Az EODD koordinátora következik Ferrera asszony. Kérem, hogy röviden beszéljenek. Uh, uh, Négy órakor az európolos kell rátérnünk. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a Líbiával való együttműködés és partnerségre való kísérlet most tényleg egy szürreális elképzelés. Az EU-Törökország modelljének követése, amelyet több ízben felpanaszoltunk, ez nem csupán kevéssé tűnik hatékonynak az eredmények és a gazdasági eredmények szintjén, hanem ugye itt az EU értékeivel és jogaival megy mindez szembe. Megnézzük az eljárásokat, amiket alkalmaznak, az alapjogok sérelmét, vagy a végső eredményeket, ahogyan ezen források felhasználásra kerültek. Ugye itt az orvosok határok nélkül szervezet is megerősítette, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy egyre több pénzt nyomunk ebbe az egész dologba, hogy ezzel meg tudjuk oldani a helyzetet. Ez sokkal inkább összetett, sokkal nehezebb ez a helyzet ennek olyan problémái vannak, amelyek a dolog jellegéből következnek, és nem európai forrásokkal lehet ezen problémaköröket megoldani. Ugyanakkor az EU-Törökország megállapodás kapcsán láttuk, hogy ugye Görögországban kevesebben szállnak partra, ugyanakkor viszont erőteljesen növekedtek a partra szállások Olaszországban, és a tengeren bekövetkezett halálesetek száma is ezzel párhuzamosan. Meg az EU-n belül hogy milyen szakpolitikákat és jogszabályokat tudunk kialakítani, amelyek hatékonyak. Ugye itt az európai menedékrendszerről beszélünk, ugyanakkor én választ szeretnék kapni egyrésztről a külügyi szolgálat képviselőitől, másrészt az Európai Bizottság képviselőitől ezen kérdésekre. Ugye most zajlik ez egy vita az elmúlt két napban a kutatási és mentési operáció kapcsán. Ugye itt a katonai főállamügyész fordult az olasz parlament Schengeni szakbizottságához, és a Frontex ügynökség igazgatója adott válaszokat az NGO-k szerepére irányuló kérdésekre. Szeretném pontosítani, hogy itt az a cél, hogy világos megkülönböztetést tegyünk azon NGO-k között, amelyek teljesen átláthatóan működnek, és azon NGO-k között, amelyek esetében viszont nem ismerjük, hogy milyen finanszírozással dolgoznak, mint ahogyan a katániai államgyőz is rámutatott. Fabrice Leggeri szerint úgy tűnik, hogy ezek líbiai egyenruhás személyekkel állnak kapcsolatban. Az ő nyilatkozata szerint ezek egyfajta líbiai parti őrség képviselőhez hasonlítanak, ugyanakkor nem tagjai a Frontex által kialakított parti őrségnek. Itt a Líbia nyugati részéből származó személyekről van szó. Kérdés az tehát, hogy milyen ellenőrzést gyakorolnak ezen kapcsolatok fölött. Ugye elmondottuk, hogy az Informed, a Sofia Triton műveletek kapcsán megállapodásokat kötöttünk ismétlem egy olyan országgal, mely egyáltalán nem stabil, nem megbízható. Milyen fajta ellenőrzést gyakorolnak ezen állítólagos ö, ö, ugye itt ö, vannak bizonyos NGO-k, és vannak ezek az egyfajta libiai parti őrség képviselői, akik miben létét nehéz meghatározni. Okay, now we have, um... Akkor most további felszólalóknak adom meg a szót, röviden egy-két percben. Kienge asszony, tessék. Grazie. Köszönöm. Szívfájdító ezeket a képeket látni. Mindazok után, amiket itt bemutattak nekünk. Talán itt még ö, olyanok is vannak, akik mert nem is léteznek, ugye gondoljuk, hogy mennyi embert ö, tartóztattak le, akár bőrszínük okán is, hosszú ideje tart már ez a folyamat, a fekete bőrszínű embereket könnyebben letartóztatják, és elviszik őket ezekbe a táborokba, központokba, javítsanak ki, ha tévedek, de Gaddafi bukása után kezdődött ez a gyakorlat, és most is folytatódik. Egy másik pont a szervkereskedelem témája. Ez ezen központokon kívül történik, de továbbra is Líbiában zajlik. Itt nem láttunk erről képeket. Ezen témákkal kezdeném, mert többször is hallottam a bizottság és a külügyi szolgálat képviselőitől, hogy eh, ők eh, nem a migránsokat dolgoznak. Itt egy teljes eh, szociális összeomlást tapasztalhatunk meg az országban. Ha ez a helyzet, ugye itt az állam nem is működik, akkor mi a jövője azoknak, akik ezen központokon belül maradnak, és akik túlélnek, azoknak milyen jövőjük lesz? Itt ugyanis nagyon csekészemű emberről beszélünk, akiket vissza lehet telepíteni. Kérdezem a bizottság, illetve a külügyi szolgálat képviselőjétől, hogy milyen jövőre számíthatnak ezek az emberek. Ugyan meg lehet menteni életeket, de azt mondjuk, hogy ugye az emberi élet az mindennél fontosabb, az emberi életet kell megmenteni, de akkor a központokon kívül és azon belül, ugye itt nem az lenne a lényeg, hogy ezeket az embereket visszavigyük, kiürítsük Líbiát ezen személyektől. Ugye a kollégám Laura már utalt a következő kérdésre, a parti képzésével kapcsolatosan és remélem, hogy az ő, válasza, ő kérdésre adott válaszában egyben az én kérdésemet is megválaszolja. Grazie, Presidente. Poliaszt úr, köszönöm. Elnök asszony, nem értek egyet teljes mértékben az előttem szóló kollégák által elmondottakkal, röviden fogok szólni. Úgy vélem, hogy Líbiában egészen más a helyzet, mint ami Törökországban tapasztalható. Nem könnyű tehát ugyanazt a sémát javasolni Líbia számára is. De azt hiszem, hogy ez kell, hogy legyen a cél, hogyha politikailag, intézményileg normalizálódnak a viszonyok. Az EU-Törökország megállapodás szerintem objektív szempontból tekintve mindenképpen kedvező eredményeket hozott. Azt Laura Ferrer is elmondta, hogy ugye ott megállították a menekülteket, a balkáni utakat elzertek, és ugyanakkor viszont az Olaszországban partra szálló szem a nőtén, vele és Barbarával, a Libe szakbizottsággal szicíliában jártunk, és láttuk az olasz rendszer hatékonyságát és statisztikai adatokkal is megismerkedtünk, és azt hiszem, hogy ezeken igenis el kell gondolkodnunk. Ezeket az adatokat a szirakúzia és a ragúzai perfektúra osztotta meg velünk, amelyek területén elhelyezték ugye, vagy akár az augusztai kikötő adatai, ezek azok a kikötők, ahol a legjelentősebb a partra szállók száma, Olaszországban és egyben Európában is. Nos, 2017-ben vagy 2016-ban csupán 5%-a azoknak, akik Szicíliában szállnak partra, tehát Olaszországban, csak azok tartoznak azon új etnikumok közé, amelyek az Európai Bizottság jelentésében szerepelnek, ugye az áttelepítési tervről van szó. Ugye itt nemzetközi védelemről van szó, és ez csupán 5%-ot érint. Az esetek nagy részében egy gazdasági migrációval van szó, nem menekültekkel van dolgunk. Azt hiszem, ezen kell elgondolkodnunk, előzetesen kell cselekednünk, nem utólagosan, emberéleteket kell mentenünk. Nem engedhetjük meg, hogy Líbiában, ezen központokban ilyenfajta körülmények között éljenek az emberek. Ez az elsődleges célunk. Ugyanakkor viszont azt hiszem, hogy főként arra kell figyelnünk, hogy javuljanak az életkörülmények Afrika azon államaiban, országaiban, ahol a gazdasági körülmények valóban súlyosak, de ahol nincsen megkülönböztetés, vagy nincsenek háborús körülmények, amelyek a menekültek el áramlását meghatároznánk. Tehát segítsünk Afrikában azon országoknak, amelyek súlyos helyzetben vannak, ugyanakkor viszont nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen jelentős gazdasági bevándorló számára otthon nyújtsunk Európában. Mr. De Young. De Young úr. Because a lot has been said by... Sok minden elhangzott már, én röviden szeretnék beszélni. Az SND és az ALDE, valamint a zöldek észrevételei egyetértek. Néhány héttel ezelőtt egy olyan dokumentumot láttam, amelyből kiderült, hogy teljesen reménytelen a helyzet Líbiában. Az, hogy a befogadó központokkal kapcsolatosan próbálunk tenni valamit, az is lehetetlennek tűnik. Az volt a következtetés ebben a dokumentumban, hogy teljesen reménytelen a helyzet, semmit nem tehetünk. Az IOM-mel is egyeztetem néhány héttel ezelőtt, ők sem igazán tudnak elképzelni semmit, hogy történne a közeljövőben. Különösen, mert Olaszország és Líbia között egy megalapodás is született, hogyha valamit tenni szeretnénk. Én ebben nem hiszek egyébként. Én az RSZ felszólalásával eh, értek egyet, hogy nem üzletelhetünk egy ilyen eh, nem létező állammal, de akkor sem sikerülne. Akkor miért kell eh, folytatni, tovább menni azon az úton, ami csak katasztrófához vezethet? Először is ezt mondtam volna, másodszor is Miért nem Tunéziával vagy Marokkóval próbálkozunk? Spanyolországnak van Marokkóval megállapodása, és akkor egy másik országba tereljük ezt a terhet, akkor ott mi fog történni? Én ezt nagyon veszélyes megközelítésnek tartom, vagyis hogy megpróbáljuk feltárni ezt az opciót, ami nem opció, különösen Tunézia esetében nem. Harmadszor is nagyon hiányzik nekem valami a képből, nevezetesen az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a politikáira való hivatkozás. Humanitárius szempontból csak az lenne megoldás, ha ők kapnak központi szerepet, még az áttelepítés tekintetében is, az UNHCR-en keresztül hozhatunk létre a menekülteknek áttelepítési programot, és az és ez esetben legalább egy kicsit a jó irányban mozdulnánk el az emberi jogi kérdésekben. Dankeschön. Ich habe eine, eine kurze egy rövid kérdés az előadókhoz, hogyan képzelik el egy-két-három év múlva a helyzetet, tehát hogyha ez így folytatódik, ahogy eddig, akkor ez mit jelent majd? Azt hiszem mindent meg kellene tennünk, hogy ezt ne fogadjuk el, és ebben a szakbizottságban, illetve a parlamenten belül sokkal aktívabban kell hallatnunk a hangunkat, mert az a véleményem, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan, amiről itt ma hallottunk, és kötelezettségünk az európai polgárok választott képviselőként itt aktívan fellépni, hangunkat felemelni ezen jelenségek ellen, különben mi magunk is vétkesek vagyunk. Uh, Köszönöm, mivel sok kérdés nem volt, ezért Ponteroli úrnak adok csak szót válaszadási lehetőségre, aki a külszolgált nemében fog még egyszer hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony! I try to... Tudom, értem, hogy szorít minket az idő, azért tényleg csak címszavakban hadd reagáljak az elhangzottakra a központokban vagy táborokban a elhelyezési körülmények problémáját többen említették. Először is 35 ezer ember életét mentettük meg a Szofia művelettel, akiket így Olaszországba vittünk. Tavaly a libiai parti őrség talán 1-2 embert mentett meg. 700 ezer és 1 millió közötti ember él ilyen központokban, táborokban, Líbiában. Tehát van egy egész fekete gazdaság, amely ezekre rá települt az embercsempészeti útvonalakra. Ez ügyben világosan kell látnunk Nigerben, Csádban is fel kell lépnünk az embercsempészet ellen. Itt nem csak a határellenőrzés megerősítésre kell koncentrálnunk, hanem gazdasági eh, alternatívát kell nyújtani, hiszen nagyon sok eh, település, amely az embercsempész útvonal mellett eh, helyezkedik el, ebből élnek az emberek. Tehát eh, átfogóan kell közelíteni a kérdéshez. Libia déli részén is éppen ezért ugyanilyen aktívak vagyunk, illetve a déli szomszédok eh, esetében nem csak a határőrizetre, hanem a gazdasági szempontokra is oda kell figyelni, hogy alternatív munkalehetőségeket találjunk azok számára, akik jelenleg bizony az ember csempészetből gyakorlatilag ilyen, ebből élnek, vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokból, ez egy nagyon jól fizető iparágán nőtte ki magát. Ahogy azt kollégám is említette, javítani kell most az elhelyezési körülményeken, de hosszú távon az alternatív megoldást kell keresni. Nagyon sok ilyen befogadó központot a milicisták tartanak az ellenőrzésük alatt, nem a kormányzati ellenőrzés alatt van, ezért megpróbáljuk a libiai jelenlétünket is erősíteni. Pár héttel ezelőtt járt ott a küldöttségvezetőnk, az ment egy ilyen menekült táborba, ahol több órán keresztül beszélt az ott élő migránsokkal, hogy saját szemével lássa, hogy milyen a helyzet. Ezt nem lehet persze minden nap munkat ezzel tölteni, de rendszeresen megtesszük, hogy világosan lássunk. Hosszú távú megoldás eh, mi lehet? Nos, vagy visszaküldjük őket oda, onnan jöttek, vagy Libyen belül találunk más eh, megoldást nekik. Három dolog, ami nagyon aggasztó. Libiában az egyik a gazdasági helyzet, rettenetesen gyorsan romlik, eh, összeomolhat a gazdaság, az olajexporttól függnek teljes mért, mértékben, és az olajár csökkenés rettenetesen érzékenyen érinti őket, tehát ez bizony nem valamilyen, nem valami jó. A politikai helyzet gyakorlatilag egy helyzetről beszélhetünk megpróbálunk Libiával és a szomszédos országokkal is együtt dolgozni. És hát a biztonsági helyzet is igencsak aggasztó, ez megint csak olyasmi, de hát általában a bűnözés és a, az emberrablások elharapozása is igen aggasztó. még az ENSZ ügynökségek számára is nagyon veszélyes, ezért a jelenlétük is korlátozott. Próbálunk ezen segíteni, de ezt sem lehet egyik napról a másikra megoldani. Volt egy kérdésem, azt hiszem erre nem válaszoltak. Szerintem em, em, e, meg, meg, megismétlem a kérdésemet. Valaki, a bizottság vagy a külszolgálat válaszoljon a ö, orvosok határok nélkül e, képviseletében a hölgyek elmondták, hogy egy olyan üzleti modellbe pumpáljuk az Afrika alappal a pénzt, amely csak rontja a menekültek helyzetét. Erre vonatkozott a kérdésem, és szeretnék egy választ. Jó, az Európai Bizottságot nézzük meg, hogy tud erre válaszolni. Nos, az ENSZ menekült ügyi fő biztossága nélkül bizony nem nagyon tudunk bármit is tenni. Csak akkor tudnak a helyzeten javítani, hogyha egyszer vissza tértek már, tehát mi alapvetően csak megbízható partnerek kezébe adunk pénzt, nem akarunk mi a líbiai kormányzattal semmiféle ilyen megállapodást kötni igazából. Amikor a libiai szervez, ről beszéltünk többes számban, az azért van, mert a helyi szinten is megpróbálják felvenni kapcsolatot. A kormányzati struktúrának ez az egyetlen szintje, ami nagyjából működik. Az alternatíva mi lenne? Az, hogy semmit sem teszünk. Okay. Thank you very much. Köszönjük. Köszönöm minden vendégünknek. Nagyon érdekes volt ez a mindaz, amit hallottunk. A május 3-ai ülésünkön újra fogunk erről beszélni. which we plan to combine with, the, uh, uh, with an exchange of views with the Italian Minister of... A olasz belügyminiszterrel is fogunk erről a témáról legközelebb beszélni, ez nyilván nagyon érdekes lesz. Ennyit szerettem volna elmondani erről a napi rendi pontról. Köszönöm. Kedves kollégák! On nine, we start uh, the point number five. Ötös napi rendi ponttal ö, folytatjuk. 2017. március 9-én adta ki az Európol a 2017-es jelentését a súlyos és szervezett bűnözés veszélyének ellenzéséről. Ez az úgynevezett szokta jelentés. Bűnözés a technológia korában. A szokta a 2018-21-es EU szakpolitikai ciklus kezdetét jelenti a szervezetbűnözés kapcsán. Ez a szakpolitikai ciklus stratégiai célokat konkrét operatív fellépésre vált majd, hogy a súlyos és szervezetbűnözés ellen fellépessünk. A bel- és igazságügyi miniszterek tanácsa a következő ülésén fog dönteni az új európai bűnözés ellenes prioritásokról a következő évre. A szokta jelentést az Europol uh, igazgatója Rob Wainwright fogja megejteni, akit üdvözlök is. Member of Libe is the... Fontos ez az esemény a Libet képviselők számára és az EU szakpolitikai ciklus egyik kérdéséről beszélhetünk. Wainwright úrnak adom meg a szót, 10 percet kap parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. Uh, először is nem a megfelelő uh, prezentációt sikerült betölteni, addig is megköszönöm önöknek, hogy meghívtak ma ide, és megoszthatom önökkel a 2017-es szokta jelentést, amely az Európol egyik legfontosabb jelentése. Minden négy évben kiadjuk ezt, és az EU szakpolitikai ciklus egyik sarokköve, hogy azt az elnök asszony is elmondta hiszen az Európai Unióban a szervezett bűnözés ellen valahogy fel kell venni a harcot, ez világos, a veszélyeket ehhez tisztán kell látni. 2018 és 21 közötti időszakra vonatkozóan próbáljuk felmérni ezeket a veszélyeket. Ez a jelentés, amelyről most próbálok beszélni, ez a legátfogóbb elemzés és adatgyűjtés eredményeképpen született meg. Ilyet még soha nem tettünk 2300 részletes kérdőívet küldtek vissza az Európolhoz a tagállamok partner ügynökségeitől, illetve a Frontex-től, az Eurojust-tól, az interpol Interpoltól és számos másik partner szervezetektől. Tehát ez a legjelentősebb kutatásunk ezen a téren. A legutóbbi 2013-as jelentéshez képest kétszer annyi adatból dolgoztunk ezen alkalommal. Fontos eleme ez annak a szakpolitikai vitának, amely most kezdődik az, a tanácsban, és remélhetőleg ezen jelentés alapján meghatározzák majd az elkövetkezendő négy évben, mik a legfontosabb prioritások a súlyos és szervezett bűnözés elleni harcban. Persze minden érintett, főként a bűnöldöző tagállami bűnöldöző szervek bevonásával történik majd ez, akik nek a feladatuk majd az lesz, hogy ezeket a stratégiai prioritásokat és célkitűzéseket operatív intézkedésekre váltsák, amelyek a lehetőleg a legnagyobb mértékben csökkentik majd a szervezetbűnözés által eh, jelentett eh, veszélyekre. Úgy látom, még mindig nem sikerült megtalálni a diákat, addig is folytatom. criminal groups in the European Union, um, last time we... A legutóbbi jelentés alkalmával 3600 szervezetbűnöző csoportról számoltunk be, most 5000 szervezetbűnöző csoportról számolhatunk be. Miért van ez? Azért, mert talán tisztában látunk, illetve egyre kisebb és dinamikusabb hálózatban működő bűnözői csoportok működnek, tehát alapvetően a a szervezett bűnözés tájképe változik, a fogalmazhatok így, így tehát több területen is aktívak, sokkal dinamikusabbak, ehhez kell nekünk is alkalmazkodni. Ezek közül legalább 180 különböző nemzetiség képviselteti magát, tehát tényleg globális jellegű a szervezett bűnözés Európában. A szervezett bűnöző csoportok jellemzően több mint egy nemzetiséget foglalnak magukba, sikerült megtalálni a diákat. A következő diát kérem, tehát mik a legfontosabb fenyegetések, a kiberbűnözés, nyilván eh, mondanom sem kell, rettenetes nagy eh, mértékben eh, nőtt ez a fajta veszély, ahogy a cégek és az emberek egyre nagyobb mértékben eh, aktívak online, három fajta kiberbűnözésről beszéltünk. A kiber eh, eh, tehát technológiára szoruló bűnözés, a crime as a service, tehát bűnözés szolgáltatásként kiberbűnözési eszközöket árulnak, fejlesztenek és árulnak, amely lehetővé teszi, hogy kiberbűnözésben mindenki többen részt vegyenek. A technológiai fejlődés nem kerül el a kiberbűnözést sem. Ez főként az európai cégeket érinti, például a kriptover, de mindenkinek számolni kell. A második, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, illetve ehhez kapcsolódó tartalom, ez a darknet, tehát ilyen sötét hálózatok keretében működik leginkább. Ez is rettenetes növekedésen ment keresztül az elmúlt évek során. Az mai és holnapi nap során ezügyben a kollégák majd többet is mondanak. A harmadik pedig a, a fizetési kártyák kapcsolatos csalások, ezek is növekvő tendenciát mutatnak. Az illegális termékek és szolgáltatások online kereskedelme teljesen elterjedt, vagy a darkneten keresztül, vagy a legális platformokon keresztül, és disztribúciós platformként az Európai Unióban, főként a darknet, illegális kábítószerek, hamisított termékek és más termékek kereskedelmét teszik lehetővé. Igazából ez már nem egy kérdés a tranzakciók több mint 50%-át a kereskedők, a darkneten kereskedők alig 1% hagyja a legnagyobbak. Lássuk a következő diát. A, a leghagyományosabb az még mindig a kábítószerkereskedelem, az unióban aktív bűnözőcsoportok csoportok egyharmada aktív ezen a területen, 85%-uk több mint egyfajta kábítószer kereskedelemben is részt vesznek, és a Darknet a legfontosabb platformja a különböző kábítószerek kereskedelmének. Az Európai Unión belül terjed a cannabis termelés kívülről, Európán kívülről is nagy mennyiségben hoznák eh, be. Líbia például a cannabis, eh, az Észak-Afrikában termelt eh, cannabis egyik nagy elosztó helye. E a legnagyobb változás a szintetikus drogok területén figyelhető meg. Ez egy roppant dinamikus terület, ahol az előállítási technológiák és maguk a, a termékek is megjelennek egy napról a másikra. Az elmúlt öt évben 400 új pszichoaktív anyag jelent meg. A szintetikus laborok kapacitása is jelentősen nőtt, ezért az Európai Unió maga is egy fő termelőévé, illetve elosztójává vált a szintetikus kábítószereknek a szervezet eh, ingatlanokkal eh, kapcsolatos bűnözés, a szervezet eh, betörések, lopások, illetve a kulturális termékek kereskedelme, tehát, illetve these, these uh, uh, attacks. They might still be classified as petty criminal acts in certain jurisdictions. Nos, lássuk be, hogy milyen eh, vagyon elleni cselekményekre specializálódik a szervezett eh, bűnözés. Nos, minden tagállamban nagyon komoly eh, kárt okoznak. Egy, a betörések száma jelentősen nőtt az elmúlt években, ez aggasztó, illetve a cégek is egyre inkább kivannak ennek téve. Az online szó, eszközöket is használnak arra, hogy megnézzék, hogy valaki nincs otthon, e, free online navigációs eszközökkel térképeznek fel egyes területeket, tehát bizony a módszereik is fejlődnek. Ezen a ponton kell arról is beszámolnom, hogy két különböző védelmi bűnözés formával is foglalkozunk. Az egyik az illegális szemét lerakás, a másik pedig a veszélyeztetett fajok kereskedelme következő dia. Az embercsempészet, a migránsok csempészete talán az egyik legdinamikusabban növő üzleti forma, nagy nagyon nehéz azt megbecsülni, de legalább 3-5 milliárd eurónyi pénzről beszélünk, a platform modell itt is működik, például a pénzmosók, a különböző okirat hamisítók és más specialisták együtt szinte csomagban árulják ezeket a szolgáltatásokat. Az ember csempészők gyakorlatilag bérbe adnak ilyen hamis iratokat a migránsoknak. Most azt látjuk, hogy ezen belül, tehát az embercsempészet általában a keletről nyugatra hagyományos modellt elvethetjük, most már minden irányba működik ez. Főként munkaügyi célból kereskednek emberekkel, és csempészik az embereket. Nos, az áldozatok száma is jelentősen nő, hogy azt önök is tudták, főként a kiskorúak, a kísérő nélküli kiskorúak, akik a migránsok között is egyre nagyobb számot képviselnek. Nos, itt a kettő között átfedés is eh, van nyilván. A migránsok eh, csempészet és az ember csempészet vagy kereskedelem esetében is a szociális eh, platformok és a különböző új technológiák mind-mind egyre inkább segítik a munkájukat. Lássuk a következő diát. A pénzmosás mi, kapcsolódik minden bűnözési formához, és a, ez lehetővé teszi a bűnöző csoportok számára, hogy az illegálisan szerzett javakat a, visszaforgassák a, a legitim gazdaságba a szakértelemtől függ az, hogy hogyan teszik ezt. A legújabb technológiai fejlesztéseket is kihasználják, a, a gyors tranzakciófeldolgozás, illetve az anonimizációs eszközök nagyon nehezítik például azt, hogy a, ezeknek a pénzeknek a valódi gazdáját kiderítsük. Az online platformok új módját kínálják annak, hogy a pénzeket átutalják, mozgassák, amelyeket a hagyományos szolgáltatáshoz képest jóval kevésbé szabályoztak, ez tehát a bűnöldöző szervek számára is nem kis kihívást jelent. A kész pénz alapvetően adja továbbra is az oroszlán részét a a pénzmosásnak. Egyre inkább, egyre kevesebb készpénzt használunk a mindennapi életben, nem úgy, mint a bűnözők, akik továbbra is javarészt készpénzben üzletelnek. A különböző közvetítők, illetve e, nem létező, e, csak papíron létező cégeket használnak, e, új fizetési módszerek, a kripto fizető eszközök, illetve az előfizetéses kártyák szolgálják ezeket a célokat. Nagyon bonyolult, összetett szolgáltatásokat nyújtanak a pénzmosásra szakosodott szervezetek, gyakran a terrorizmus finanszírozását is ugyanezek a szervezetek segítik. Következő dián alapvetően azt láthatjuk, hogy az Európai Unió belső biztonságát mely veszélyek fenyegetik leginkább, Mind az összes elmondott bűnözési forma nagyon komoly veszélyt jelent, de hát az Európa feladata az, hogy ezek között is egy prioritást állítsunk fel, egyértelmű, átlátható kritériumok alapján, amelyet a tagállamokkal közösen fogadtunk el a szokta tanácsadó csoporton belül, ahogy azt a COSI is egyébként jóvá hagyta. Ezen módszertan alapján 8 prioritást állapítottunk meg, a legnagyobb veszélyeket felsorolva. Ezek közül 5 a legveszélyesebb a kiberbűnözés, a kábítószer kereskedelem, a migráns csempészet, a szervezet vagyon elleni bűncselekmények, illetve általában a emberkereskedelem és csempészet. Mégis három olyan átfogó vagy horizontális veszélyre is utalnunk kell, amely tükrözi azt, hogy e, egyre inkább összefüggnek a különböző bűnözési formák. Mik ezek a horizontális e, területek, bűnözési területek? Például a pénzmosás, az okmányhamisítás, illetve az illegális termékek és szolgáltatások online kereskedelme. Ezek igazából adják a bűnözés motorját, és adják a szervezet bűnözés piacának igazi növekedését. Ez az utolsó dia, hogyha olvasható, leírja azt, hogy mik a legnagyobb veszélyek az egyes területeken, ezt igazából csak illusztrációként tettük, de még egyszer mondom, valószínűleg nem lehet ezt ilyen kibetűzni, tehát apróbb ö, csoportokra osztottuk ezeket a veszélyeket. Például a szervezet vagyon elleni bűncselekmények esetében ö, betöréses rablás. A személy azonossággal kapcsolatos csalás visszaélés, ez például nyilván összefügg a migráns kérdéssel. Csak hogy kettőt kiragadjak illusztrációképpen. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna címszavakban elmondani, tényleg távirati stílusban, és zárásképpen annyit, hogy az Európai Unió tagállamai ban a bűnöldöző szervekkel együttműködve azt próbáltuk meghatározni az elkövetkezendő években, melyek a legfontosabb területek, amelyekre oda kell figyelni, koncentrálni kell, hogy ez alapján úgy hozzák meg a terveket, a döntéseket, hogy korlátozott lehetőségeik szerint lehető legnagyobb hatékonysággal vegyék fel Európában a szervezett bűnözéssel a harcot. Köszönöm szépen. Most a koordinátorokhoz fordulok, és szeretném minden felszólalótól kérni, beleértve a koordinátorokat is, hogy két percnél hosszabban ne beszéljenek. Roberta. Köszönöm, Barbara. Köszönöm Varinát úrnak, hogy felvázolta azt, hogy mi szeretne az Europol, és hogy az új szoktajelentés mit fogalmazott meg. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az EPP nagyra értékeli az Europol kiváló munkáját, amelyet Európa biztonsága érdekében végeznek. A tagállamokat arra sürgetnénk, hogy a műveleti tevékenységüket az Európol által azonosított prioritások és fenyegetések mentén alakítsék ki, hogy így föl léphessenek a szervezet bűnözéssel szemben az új szokta jelentés megállapítja a 2021-es prioritásokat, de arra szeretnék rámutatni, hogy jobb lett volna, hogyha nagyobb a hangsúly a korrupció elleni harcon a tagállamokban. Emellett megjegyezném, hogy több ezer ember tüntetett, tüntetett a közelmúltban Máltán, mert a, az olyan titkos társaságokat irányítanak, hazám miniszterelnöke és politikusai, amelyek Erbanyzsához köthetőek. Egy eddig soha nem látott alkotmányos válság alakult ki Máltán. A rendőrség csak a miniszterelnök utasítására lépett, és amikor ezek a híresztelések nyilvánosságra kerültek, az rendőrség nem lépett időben, miközben uh, a lakosság számára ez nagyon megrázó volt. Az Európol mennyire veszi komolyan a tagállamokban zajló korrupció kérdését? Tudnának -e arról biztosítani minket, hogy prioritás lesz ez az önök számára? Milyen feltételek kellenek, hogy előálljanak ahhoz, hogy transnacionális korrupcióval szemben az Európa fellépjen az érintett ország hozzájárulása nélkül. Brigitta. Köszönöm szépen. Volna néhány kérdésem. Ha megnézzük ezt a listát, azt látjuk, hogy nem újdonság, hogy milyen bűncselekményről van szó, időről időre mindig kiderül, hogy a bűnszervezetek meg tudják szervezni a saját tevékenységüket, és néha új tevékenységi területeket hódítanak meg, vagy visszatérnek régiekre, de az úgynevezett szokásos bűncselekményekkel sok problémát látunk. Megemlítette azt a körülményt is, hogy az adatgyűjtés és az analízis az egyik fontos feladatuk. Jó lenne tudni, hogy minden tagállam részt vett -e ebben, és hogyha vannak eltérések, ami egyébként véleményem szerint, tapasztalatom szerint normális lehet, hiszen a kihívások nem minden tagállamban azonosak, vannak eltérések, Jó lenne tudni, hogy kivel kell ilyen ügyekben együttműködni. A rendőrség és igazságügyi rendszerekben, technológiai területeken, hogyha ezeket összekötjük az új prioritásokkal, akkor vannak arra is elképzelések, hogy hogyan lehetne a munkának, együttműködésnek a módját megváltoztatni, come back on one example when talking about... Szeretnék egy példára visszatérni. A Darknet-tel kapcsolatos vita folyamatban van most is. Voltak hasonló területekről is példák. A kérdésem, az EU-ban, a tagállamokban a rendőrség felkészült-e arra, hogy esetleg például fedett rendőrtisztek lépjenek be a Darknetre, hogy így fedezzék fel a tevékenységeket. Stevens úr, asszony. Dank u, voorzitter. Beste collega's, ik heb twee vragen. Köszönöm. Két kérdésem lenne. Mindenek előtt ön egy nagyon világos kapcsolatot teremtett az ember kereskedelem és a migráns csempészek között. Van itt egy világos emelkedés a kísérlet nélküli kiskorok számát tekintve, akik ezen ember csempészek célpontjai gyakran. Innen ered a kérdésem, az Európalhoz. A bizottság javaslatában az szerepel, hogy a az Európába érkező kiskorúakat biometrikus adatok révén kell azonosítani 6 éves életkortól kezdődően, és az azonosításuk segíthet abban, hogy megvédjük őket az embercsempészektől, ugyanis a biometrikus adatok nem hamisíthatóak. Egyetérte ön ezzel? A második kérdésem megint csak az embercsempészekre vonatkozik, ők gyakran nem élnek Európában, hogyha sikerül ezen személyeket letartóztatni, akkor az esetek nagy részében arról értesülünk, hogy ők csupán kis fogaskerekek egy nagy láncolatban, az utolsó láncszemek akár. Hogyan lehetne azt biztosítani, hogy fellépjünk a helyi és nemzetközi együttműködés ellen ezen bűnözők között? Hogy csökkenteni lehessen az embercsempészek által használt útvonalakat, és milyen az együttműködés e tekintetben a harmadik országokkal tud -e ezen kérdésekre válaszolni? Köszönöm. Köszönöm. Következő kérdés. Köszönöm, elnök asszony. Két-három kis kérdésem van, igazgató úr. Először is köszönöm az, az érdekes elemzést, amely nagyon technikai jellegű volt, nagyon részletes az ön prezentációban, és különösen azt a tény megállapítást, hogy a platform esetében ugye azt láttuk, hogy ezen csempészek, csempészet volumen nem növekedett. Ugye itt láthatjuk a válaszokat a vizsgálatokra, és lehetséges most már összevetni a tagállamok gyakorlatát. Van, ahol gyors és kielégítő eredmények mutatkoznak, és más tagállamokban pedig a tapasztalatok kevéssé gyümölcsözőek, és még folytatni kell az erőfeszítéseket, ez lenne az első kérdésem, és aztán ehhez kapcsolódva azon adatok, amelyeket ön a sémákban bemutatott, ugye a Dark Web kapcsán, az ott zajló kereskedelem kapcsán, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy feladat valamennyi kereskedelem esetében, amely ugye akár a fegyverkereskedelemre gondolok, akár a pedofíliára, az ehhez kapcsolódó kereskedelemre és más bűnözői hálózatokban zajló kereskedelemre. Szeretném tehát megtudni, hogy hogyan lehetünk még hatékonyabbak és még gyorsabban hatékonyak, és egy harmadik elem még, Ugye május az Európolúi rendelet végrehajtása kerül, az új mandátum megvalósul, tehát néhány nap múlva megtörténik már ez. És a prezentáció kapcsán ugye hogyan tudja kigazítani az értékeléseket, és hogyha hiányoznak még elemek, akkor mindezeket felül lehet -e vizsgálni. Köszönöm. Akkor kezdjük meg a vitát. Carlos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, Rejlejt úrnak a bemutatóját. Én a Schengen információs rendszerre szeretnék összpontosítani, mint bizonyára ön is tudja, az elmúlt 15 évben legalább egy európai választ szeretünk volna megfogalmazni az eh, okiratok problémájára. Tudjuk, hogy nagyon sok kompetencia még mindig nemzeti szinten eh, van ezen a területen. Az okiratokkal való visszaélés eh, elősegíti a szervezett bűnözést, a terrorizmust és a az embercsempészetet. Az Európolt jelentésben is szerepel ez, hogy a tunéziai gyanúsított eh, a berlini karácsonyi támadásról beszélünk. Ennek a gyanúsítottja, mint ön is mondja, eh, hamisított személyigazolványjal utazott. Ön is úgy gondolja, hogy a, hogy a valódi útlevelek használata a legelterjedtebb elkövetési mód. A Schengen információs rendszer több mint 55 millió Bianco dokumentumot tartalmaz, amelyeket különböző okokból bűncselekményre használhatnak fel a SZISZ milyen szerepet játszik az ügynökség számára e tekintetben? A jogalapot most módosítjuk. Tudna az előttünk álló javaslatokról észrevételeket tenni, valamilyen javaslatot is tudna tenni, annak érdekében, hogy a SZISZ-t jobban ki tudjuk használni a jövőben a dokumentumokkal való visszaélés területén. Köszönöm, Lenners úr. Köszönöm szépen, röviden. Nem ehhez az üléshez tartozik, ez lehetséges. De nagyon aggasztó volt, amikor a német csatában azt olvastam múlt héten, hogy a BND az Europol és az Interpol Interpol-lal szemben folytatott lehallgatást, lehallgatott telefonbeszélgetéseket, e-maileket. Ezen, ezzel kapcsolatosan is vizsgálódnak, vagy meg tudja védeni magát az Europol az ilyen bevatkozásoktól? Mert hogyha a német titkos ügynökség ezt meg tudja tenni, akkor lehet, hogy a kevésbé jó akaró szervezetek is képesek erre. Köszönöm. Köszönöm. Most ismét Wayne Wright úrnak adom meg a szót, kérem válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen. A kérdéseket sorban válaszolom meg, Metszele asszony. Ami a korrupciót illeti, természetesen felismertük hosszú ideje, hogy az egyik legfontosabb tényező a korrupció a szervezett bűnözésben. Ez a jelentésben is szerepel, továbbra is prioritás ez az Európol számára. az ügyek kivizsgálásában akkor vehetünk részt, hogyha minket erre felkérnek. A megbizatásunk önálló nyomozása ilyen területen nem jogosít fel, külön esetekről nem tudok most értekezni. Az érintett tagállamok felkérésére folytatunk csak nyomozást. Olyan tagállamokon átnyúló esetekben vagyunk illetékesek, ahol több mint egy tagállam érintett, és ezt is a tagállamok felhívására tehetjük ezt meg, vagy felkérésére. Egy másik országban elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatosan folytathatunk nyomozást, de ritkán kérnek erre fel. Általában az érintett tagállam felkérésétől függünk, tehát csak akkor folytatunk nyomozást, hogyha az illető tagállam felkért minket erre. Ami Szépen asszony kérdését életi valóban nem egységes a kép a tekintetben, hogy az európai közösségeket milyen mértékben érinti a bűnözés. Fontos prioritások azok, amelyek minden tagállamot érintenek, aztán vannak más fenyegetettségek, amelyek jelentősek mm, saját jogukon is bizonyos országokban, de Európa egészében úgy gondoljuk, hogy ezek a leg súlyosabbak. Azt is el kell mondanom, hogy az első szakpolitikai szintű tanácskozás a tanácsban a jelentés megjelenése után vitához vezetett különböző tagállam csoportok, amiatt aggodalmaskodtak, hogy esetleg más prioritásokat is meg kellene fogalmazni, például az adó, jövedéki adó visszaélés, lőfegyverek, illetve környezeti bűncselekmények. a miniszterek választják ki a stratégiai prioritásokat, és ez majd idén júniusban fog megtörténni. Úgy gondolom, hogy különösen a technológia területén a taktikán változtatni kell a rendőrségeknél, és sok digitális szakértői tevékenységre van szükség, nem csak néhány elszigetelt szakértő kell, hogy dolgozzon, hanem nagyobb figyelmet kell fordítani az online környezetre, és ehhez jól képzett nyomozókra van szükség a technológiai területen is sokkal inkább, mint korábban. A nemzeti ügynökségeknek egyre több határon átnyúló műveletet kell végezniük, és meg kell vizsgálniuk a nemzetközi dimenziókat. Ami a Darknetet illeti, az erre vonatkozó kérdéseket. Nagyon nyugtalanító ez a trend. Az internet a felszín feletti része is, itt is nagyon sokféleképpen ki tudják használni a bűnözők az anonim jellegét az internetnek, illetve különböző módon tudják titkosítani a kommunikációjukat. A Darknet pedig már még nagyobb leckét ad fel az a rendőrségnek, ami pedig a különböző jogszabályalkotási határokat illeti. Természetesen a rendőrség számára van arra lehetőség, hogy nyomon kövessük a Darknet tevékenységét, de a legnagyobb nehézség az, hogy visszajussunk az elkövetőig, hiszen az internetnek ezen rétegeiben olyan eh, szinten működik már a titkosítás, hogy nagyon nehéz visszajutni az elkövetőhöz. Az online elemzési kapacitásokat kell még javítani, sokkal inkább a technológiai ágazatra kell támaszkodnunk, és tudatában kell lennünk mindig annak, hogy a törvényeket betartva kell eljárnunk teljes mértékben tudatában ennek a fontos és kényes kérdésnek, vagy vitának, hogy mik a korlátai az internetes vizsgálódásoknak. Ez nagyon fontos terület, és nagyon sok nyitott kérdés van még ezen a területen. A biometriai azonosítók és az a korhatár csökkentése, az most 6, 10 vagy 12 év a korhatár csökkentése mindenképpen segítség volna, hozzájárulna a gyerekek és a kiskorúak védelméhez. Jelen pillanatban nincsenek meg az eszközeink arra, hogy ezt a lehető legjobban végrehajtsuk. A biometria nem az egyetlen megoldás, különböző intézkedéseket kell megállapítanunk, hogy tudjuk, hogy kik az érkezők, és merre tartanak, kik a legkiszolgáltatottabbak. Ami a csempészeket illeti, sokan azt mondták, hogy sokan nem Európában vannak, de azért vannak Európában legalább 70 ezer embercsempész gyanúsítottunk van az Európai Unión belül, a tagállamok beli kollégákkal együttműködve sok sikerünk volt a műveleti területen, a, nem csak a kicsiket, hanem a nagyhalakat is időről időre le tudtuk vadászni. Különösen a közel-keleti szak-afrikai területen működnek aktívan. Ezért a máltai nyilatkozat nagyon fontos már, amennyiben az európai, az Európolra nagyon nagy felelősséget ró, nagy feladatot, hogy felhasználja a tagállamok és az ESZ erőforrásait arra, hogy jobban feltárjuk, hogy ezek a bűnszövetségek, bűnhálózatok hol működnek. Aztán a többi kérdése válaszolva, volt egy olyan kérdés, hogy a szabályozás segítség volna. Szerintem igen, e tekintetben, mert több lehetőséget ad arra, hogy együttműködjünk az iparággal, különösen a technológiai ágazattal, és ez nagy segítség lenne, amikor megpróbálunk a technológiai bűnözés kihívásaira választ adni. Az, hogy milyen lehetőségünk van nagyobb információ mennyiségek kezelésére, már amely a bűnügyi tevékenységeket illeti. Folyamatban van a modernizáció, és talán ez a legfontosabb összetevője az új szabályozásnak, hogy az adatokat, a technológiát intelligensebben tudjuk felhasználni ezen bűncselekmények visszaszorítására. És egy fontos dimenziója a szabályozásnak, hogy az kormányzási és felügyeleti szerkezeteket javítja, az Európán, Európai Parlamentnek is nagyobb felügyeleti szerepet ad, ebből az Európai Unió állampolgárai is jobban elfogadják ezt a tevékenységet. Volt olyan kérdés is, hogy a, a SZISZ reformban vannak-e olyan elemek, amelyek segítségével jobban tájékozódhatnánk. Valóban az okiratokkal való visszaélés nagyon fontos terület, az a terület, amely, ahol a legnagyobb a, a növekedés az elmúlt négy évben. Az okiratokkal való visszaélés nagyon fontos része a szervezetbűnözésnek, ez, tehát ez is nagyon fontos kérdés, illetve az európai hozzáférés a, a SZISZ SZISZ-hez, az Europol hozzáférése a SZISZ-hez, nagyon fontos kérdés. Én írásban szeretném megválaszolni a kérdését, mert ez sokkal több figyelmet érdemel, és köszönöm is a kérdést. És az utolsó kérdés arról szólt, hogy a német hírszerzés az Európollal szemben kémkedett. Erről nem tudok nyilatkozni, bizonyítékok alapján tisztázzuk a helyzetet a német hatóságokkal, gondolom ez nem meglepő. Minden esetre nálunk azért elég komoly adatvédelmi intézkedések vannak életben. Ez a kiszivárgás az elmúlt hat hónapban minket is megrázott. Ezeknek az intézkedéseknek az komoly ságát nem kérdőjelezzük meg, de persze ellenséges szervezetek ettől még megpróbálhatják a betörést, de egyelőre nem tudok konkrétumokkal szolgálni ezen híresztelésekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Vérájt úr! Köszönöm, hogy ilyen konkrétan válaszolt, és hogy ilyen érdekes bemutatót tartott. Most következik a hatodik napi rendi pontunk. Jó. We are now going to proceed. Köszönjük. Eszmecsere a kiberbűnözés elleni harc szakértőivel. Emlékeztetném önöket, hogy ezt az eszmecserét azért rendeztük, azért kerül megrendezésre, mert a LIBE egy saját kezdeményezési jelentést készít ugyanebben a témában. Egy külön programot is kaptak, ha minden igaz, a részvevők nevével, és egy rövid leírással azzal kapcsolatban, hogy kit képviselnek. A az ülés első része körülbelül egy órát fog tartani, a koordinátorok döntés értelmében meghívott szakértők részvételi. A think tankek prezentációival kezdjük. A civil társadalom, a B szakpolitikai osztály képviselőivel, és az Europol, Eurojust, DG Home és DG Just prezentációval zárjuk. A második része kb. 45 percig fog tartani, kérdések és válaszok lesznek itt. A saját kezdeményezésű jelentés szerzőnek is megadom majd a szót, hogyha időnk lesz, akkor a többiek is szót kaphatnak. Most a szakértőkkel kezdjük. Kérem, hogy tartsák be az hozzászólási időt, 5, maximum 10 percet kapnak. Elsőként Bertrand de la Chapelle, aki az Internet és Jurisdiction ügyvezető igazgatója parancsoljon. Thank you very much um, for the opportunity to, uh, to present to the Köszönöm a lehetőséget. Első hozzászólóként megadnám talán az általános keretét, a kiberbűnözés tekintetében mi a joghatóság problémája. Nem csak a kiberbűnözés egyébként, hanem általánosabban fogalmazva. A joghatóság kérdése a visszaélések felelőse esetében nem csak a kiberbűnözésre jellemző, a hálózat technikai visszaélői, phishing, malware, tech a olyan tartalmak terjesztője, amelyek egy adott országban esetleg tiltott tartalomnak minősül, a gyűlöletbeszéd ez egyik a terrorizmus terjesztése, de kapcsolódhat ez olyan tevékenységekhez is, amelyek online folyhatnak, például az illegális gyógyszertárak vagy a termékhamisítás. Tehát Alapvetően a joghatóság problémái általában felmerülnek ezzel kapcsolatban, ahogy azt eh, Wainwright úr is eh, említette. The challenge is, let me, let me uh, put forward three, uh, three elements. Három elemét emelném ki a, ezeknek a kihívásoknak. Ez eléggé magától értetődő, ezért elmondom még egyszer, az internet uh, Eh, határokat nem ismer, a kiberbűnözés, illetve a, az online eh, elérhető eh, információkkal való visszaélés sem ismer határokat, a transznacionális jellegű, tehát az információhoz különböző helyről hozzá lehet férni. A joghatóság kérdése így több kérdést is felvet, hogyan lehet eh, például érvényszerezni a jogszabályoknak, a jogszabályok összeférhetetlensége eh, is itt eh, jóval nagyobb probléma elé állít bennünket, mint hagyományos bűnöldözési esetekben. A jogi eszközök, a felhasználható jogi eszközök területiségen alapulnak, és így tehát, ha európai szinten gondolkozunk, a legtöbb európai felhasználó más Európán kívüli szolgáltatást is használ, ezért a területiség is komoly problémát jelent. Ha már itt tartunk, a, a bűnüldöző szervekkel, hogyha az ember felveszi a kapcsolatot, vagy az érintett cégekkel, akkor ez a területiség, a teritorialitás és a joghatóság problémája, amely általában a jogrendszerek alapját adja, sokkal inkább akadályozza, mint segíti a kiberbűnözés elleni harcot, hiszen határon átnyúló működ, együttműködésre van így szükség, Tudjuk, hogy a kölcsönös adat cserére vonatkozóan vannak szabályunk, de azt is tudjuk, hogy ezeknek bizony nem könnyű, ezeknek bizony nem könnyű érvényt szerezni. Ami a területiséget illeti, komoly erőfeszítéseket tesznek a világ különböző részei annak érdekében, hogy a felhasználói adatok tárolása ügyében például megoldást találni. Tudjuk, hogy ez mennyire kényes terület, már csak azért is, mert főként az Európai Unió és Amerika kontextusában néha olyan jogszabályok összeférhetetlensége vagy összeütközése miatt egy bűnügyi nyomozás keretében el kell dönteniük, hogy igazából melyik jogszabályt sértik meg. Például az amerikai vonatkozó elektronikus kommunikációra vonatkozó jogszabály és az európai jogszabályok többsége nem összeegyeztethető. Amerikában, Európában is próbálnak valamit kezdeni ezzel. És hát ebben a kontextusban a következő fontos elem az, hogy lássuk a magánszereplők milyen szerephez juthatnak. A legtöbb esetben a visszaéléseket elkövetők ről a különböző cégeknek vannak adataik, de olyan tartalmat is tárolnak ugyanezek a cégek, amelyek online elérhetőek, és ez le, előfordulhat, hogy ez jogszerű egyik országban, de jogszer, jogtalan vagy jogszerűtlen egy másikban. Az igazi kihívás tehát a következő. A normák meghatározásához ők is hozzájárulnak, érdekes módon a különböző cégek szerződési feltételei hogy határozza meg, hogy az emberek mit tehetnek, mit digitális területet például mit posztolhatnak ki, amelyek emberek millióit, vagy úgy tetszik, milliárdait szolgálják ki. Az is nagyon fontos, hogy tartalmat eltávolíthatnak, szűrhetnek, különböző előfizetéseket szüneteltethetnek, vagy regisztrációt megszüntethetnek, gyakran ők maguk is ilyen jogalkalmazóként lépnek fel. És a magáncégek kezében van gyakran ez a feladat és hatáskör olyanok kezében, akik gyakran nem is Európában találhatóak. Nem lehet tehát kikerülni azt a kérdést, hogy ezeknek a cége, ezekre a cégekre komoly feladat kell, hogy háruljon. pontosan mi ezt kell eldönteni. A legtöbb esetben egymásnak ellentmondó célokat kell valahogy össze egyeztetni. Az emberi jogok, a megfelelő igazságszolgáltatási eljárásrend garantálása a bűnöldözést bizony nem könnyíti meg akkor, amikor ilyen transnacionális különböző joghatóságokat, joghatóságokon átívelő típusú bűncselekmények ellen próbálunk fellépni. A nemzeti jogszabályokkal és nemzetközi megoldásokkal kell dolgozni. Az igazi probléma az, hogy az államok, a nemzetállamok ezekkel a visszaélőkkel szemben nagyon tehetetlenek érzik magukat, és bizony így néha túlülnek a célon. Például a kötelező adatlokalizációt többször megoldásként javasolták. Sajnálatos módon ez technikailag nagyon nehezen megvalósítható, ráadásul a kis cégeket versenyhátrányba hozza, és a fejlődő országokat is a szükséges, akkor ezt bővebben kifejtem később. A másik tendencia az, hogy a nemzeti jogszabályokat, az Európai Unió jogszabályait az unión kívülre extraterritorialitással ruházzák fel, kiterjesztik területen kívülre is. Itt megint csak óvatosan kell eljárnunk, mert van a nemzeti döntéseknek, vagy regionális döntéseknek extraterritoriális hatása az unió határain kívül lévőkre is, és ezt nagyon könnyű egy jogi fegyverkezési versenyhez hasonlítani. Harmadik, itt van a közvetítők kérdése vagy szerepe a cégeket a folyamatban mindenképpen be kell vonni, de ennek is megvan a veszélye. Nem lehet minden felelősséget ezekre az internetes cégekre hárítani, hiszen olyan fél jogi döntéseket kellene meghoznunk, amikor az A személy jogát a B személy jogával kell összevetni, ők így sem az átláthatóság, sem a jogi következetesség, vagy a megfelelő eljárásrend sem garantálható, amely ráadásul a megfelelő körültekintés mellett óriási terhet ró a cégekre. A domain rendszer újra gondolása bizonyos tevékenység vagy tartalom típusú megoldásokra sokan a doménekkel ők szeretnének megoldást találni. Ennek a megváltoztatása globális hatással bír, ugyanakkor nagyon magas szintű jogsértés esetében lehet csak egy ilyen globális rendszerhez hozzányúlni. Tehát az világos, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyen háttér mellett a különböző szereplők között nagyfokú szoros együttműködésre van szükség, amely nagyon konkrét kihívásokkal állít szembe bennünket. Valahol valamilyen platformon keresztül, valamilyen uh, hálózaton belül le kell tudni ültetni ezeket a szereplőket, mi pont ezt tesszük, kb. 200 szereplő, civil szervezetek, technikai szabályozók, nemzetközi szervezetek, magáncégek és a tudós világ képviselőit ültetjük egy asztal köré, ha úgy tetszik. Az egyik hatáson határon átnyúló felhasználói adatok fel, lekérése, a másik a tartalom mal kapcsolatos okatosság, a harmadik pedig a domének, eh, domén nevek eh, kérdéskörét jár körül. Tehát ez a három terület, amelyre koncentrálunk. Úgy látom, hogy 10 percem lejárt, ezért lassan be is fejezem. Tavaly novemberben eh, szerveztük meg az első nemzetközi Internet and Jurisdiction című konferenciát, három munka csoportotra osztottuk a konferenciát, az említett három területre. Ennyit szeretem volna röviden elmondani, hogyha valakinek kérdés van, akkor arra szívesen válaszolok. And now... Köszönöm szépen. Most megadnám a szót a Defending Rights and Freedoms szervezet igazgatójának, Job McNamee úrnak. Köszönöm szépen, a digitális jogokkal foglalkozik a szervezetünk. Köszönöm szépen a bizottságnak, az előadóknak, hogy meghívtak ma. Szeretnék hasonló dolgot mondani, mint kollégám az közvetítők szerepéről. Nagyon könnyű a kormányok számára nyomást gyakorolni az internet cégekre, hogy a kommunikáció szabadságát önkényesen korlátozzák, garanciák nélkül, elszámoltathatóság nélkül, vagy annak bizonyítása nélkül, hogy ez nem ront inkább a helyzeten. Az EU a közvetítők szerepét az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó irányelvben szabályozza. Ez a bizottság készített is egy véleményt erről, illetve a gyerekek kiszolgáltatottságával, eh, az gyűlöletbeszédről szóló jogszabályban, az IPR megközelítésről szóló jogszabályban és más jogszabályokban szabályozza. Az EU számára nagyon fontos volna, hogy horizontális, tényalapú, tapasztalat alapú megközelítést kövessen, és érdemes arra is rámutatni, hogy az eh, Európa Tanácsnak van egy szakértői csoportja, amely a közvetítők szerepével foglalkozik, ez óriási előrelépés afelé, hogy jobban áttekinthessük, megérthessük ezt a területet. Két dologgal szeretnék foglalkozni a felszólalásomban. Először is egy tanulmányt ismertetnék, amelyet a szakbizottság készített. A Dark Net bevaló átvonulás koncepciója szempontjában nagyon sajnálatos, hogy ez ebben a tanulmányban gyakran úgy beszélnek a Darknetről, hogy eh, ez alternatívája a sérülékenységek kihasználásának. Ez a kifejezés olyas valami, ami félrevezető, el kellene kerülni. Ez a sötétség eddig még nem történt meg. Ahogyan valaki elmondta, a felügyelet, a felülvizsgálat aranykorában élünk, sokkal több követési adat áll rendelkezésre, mint korábban, az mobil telefon GPS adatok, szociális média adatok, az kedvelések, nem kedvelések, az kapcsolati háló feltárására irányuló adatok, a titkosítási rendszerek gyöngítése nem arról szól, hogy valaki a darknetre tér át, hanem egyszerűen felhasználják azokat az adatokat, amelyek korábban nem léteztek mondjuk 20 évvel ezelőtt. Egy tanulmány megállapítja, hogy egyensúlyt kell a biztonság és a kiberbiztonság között kialakítani egy olyan társadalomban, ahol a társadalmi interakciók és üzleti interakciók digitális hálózatokon zajlanak. Meg kell állítanunk azt, hogy a, a kiber megfogalmazás valamiféle abstrakciót jelentsen. Nincsen külön kiberbiztonság, csak biztonság van. Egyszerűen költség-haszon kell végezni, biztonsága biztonsággal szemben, nem pedig a biztonság a kiberbiztonsággal szemben, és nem szabad szembeállítani a biztonságot a szabadsággal. Ami a rendészeti hekkelést illeti, az a kérdés, hogy milyen bizottság, biztonságot nyerünk másik oldalon elvesztett biztonságért. A rendészeti hatóságok további eszközöket kaphatnak a munkájukhoz, ez az előny. Az ennek az ára, hogy az érzékenységeket, kiszolgáltatottságokat kihasználhatják a rendészeti hatóságok, és ez nem feltétlenül a felhasználók előnyeit, szol, érdekeit szolgálja. A költség az, hogy ösztönzők jöhetnek létre a kiszolgáltatottságok kihasználására, és a kockázatokat kihasználhatják bűnözők is, akik információt kaphatnak az ilyen sérülékenységekről. Az az ára még ennek, hogy eh, ezeknek a sérülékenységeknek a kihasználása előnyös lehet. Vrénájtól eh, is beszélt arról, hogy a bűnözés szolgáltatásá válhat. Az az elektronikus kormányzati rendszerekben való bizalom meginokhat. Nagyon fontos maximalizálni az erőfeszítéseket, hogy felelősségteljesen tegyünk jelentést a kiszolgáltatottságokról, érzékenységekről, és hogy maximalizáljuk a biztonsági erőfeszítéseket. A rend... Megemlítik az EU munkáját az e határokon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatosan a bel- és igazságügyi főigazgatóságok nagyon hasznos munkát végeznek, átlátható munkát ezzel a projekttel kapcsolatosan. Tudom, hogy kezdek kifutni az időmből, elnézést. Gratulálok az Europolnak múlt heti sikeréért, hiszen egy gyermekeket kihasználó hálózatot fedezett fel. Köszönöm szépen. Thank you uh, very much. Köszönöm szépen. Lucy Krahulszova. megadom ennek a szót. Üdvözlök mindenkit! Én azzal kezdeném, hogy köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy folyamatosan vizsgálódnak ezekben a kérdésekben és hogy nagyon sok érintettel tartanak kapcsolatot. Köszönöm tehát a meghívást. Lucy vagyok, én egy nemzetközi civil szervezetnek dolgozom, a digitali, digitális jogok védelmén dolgozunk. Tapasztalatunk szerint az internet nagyon élénk platform, az emberi jogokat elősegítheti, az a kreativitás segíti elő, függetlenül attól, hogy hol férnek hozzá az internethez, elszámoltathatóságot is hoz olyan helyekre, ahol ez még eddig nem is volt szokásban, és lehetővé teszi az az művészeti tevékenységet, tudományos tevékenységet és az közösségek összekötését. Viszont azt is látjuk, hogy az internetet kritikus infrastruktúrának tekintik. Egyrészt ez nagyszerű dolog, a parlament eh, is köszönet ezzel kapcsolatosan, hiszen egyre eh, színvonalasabb a szabályozás, vagyis az országok kezdenek aggódni a biztonságos és eh, ellenálló rendszerekkel kapcsolatosan, és hogy a napi funkciókat be tudják tölteni ezek a rendszerek. Más részt az azt is jelenti, hogy a döntéshozók úgy látják az internetet, hogy különböző szereplők visszaélhetnek vele, a és ennek különböző szintjei lehetnek. És uh, a digitális tér fegyverré válhat, és a kormányok a saját népük ellen fordíthatják, felügyeleti eszközként való internet használat, ahogyan most látjuk, a rendészeti szervek részéről nevetséges erőfeszítés, és ez nagyon sok kárt okozhat. Ez a védelmi játék nagyon nehezen megnyerhető az online környezetben. Persze az támadójáték az sokkal könnyebb, hiszen csak egyetlen sérülékeny pontra van szükség. Nagyon nehéz megállapítani, hogy mi a méltányos játék ezen a területen. A technológia jelen van mindenhol a gyerekek hátizsákjában, az otthonokban, és nagyon nehéz a fair play-t megállapítani egy ilyen környezetben. Látjuk, hogy a botnetek és egyéb hálózatok segítségével nyilván a szolgáltatások adnak feltörni, és ez a mindennapi felhasználót is érinti. A hozóknak nem szabad feláldozniuk az a mi jogainkat a biztonság érdekében, a biztonsági politikákban felhasználó jogokat is meg kell állapítani. Az Access tavaly egy jelentést készített a kormányok szerepével kapcsolatosan a nemzetközi emberi jogok szempontjából. Ebben a jelentésben az volt a közvetkeztetésünk, hogy a joga, a szólásszabadság nevében a kormány tevékenységeket korlátozni kell. Nagyobb átláthatóságra van szükség a tekintetben, hogy a hacking tevékenységet hogyan használhatják ki a kormányok, az átláthatóság fontos szempont, de ezek az erőfeszítések eh, sértették a magánélethez való jogot. Tíz emberi jogi garanciára teszünk javaslatot. And I know after me there will be a presentation of the government hack. Tudom, hogy eh, majd utána megy eh, government hacking tanulmányjal kapcsolatos eh, előadás lesz. Számunkra az a leglényegesebb, hogy az ilyen tevékenységeket eh, törvényben kell szabályozni, bizonyos fogalmak eh, stigmává válnak. Ez nem azt jelenti, hogy kiléphetünk a jogi keretek közül, az ilyen műveletek nem szabad, hogy állandósuljanak, ugyanolyan garanciákra van szükség, mint a hagyományos környezetben végrehajtott műveletek esetében. And we must resist the urge to go beyond what would be legally acceptable if the conversation was happening offline. So, thank Ugyanolyan szabályokra van szükség, mint hogyha egy adott beszélgetés nem az internetes környezetben, hanem a valóságban zajlott volna. Köszönöm. Köszönöm most James Igernek szeretném megadni a szót. És Kanteli Zsernek aki a tanácsadók szervezetének a főtanácsadója. tanácsadója. here's my James és James előttünk együtt. You can you have a few copies here on legal frameworks for hacking by law enforcement. A bűnüldözők azonosítják, értelmezik eh, a gyakorlatokat. Egy hosszú címe van ennek az 50 oldalas eh, eh, tanulmány, megpróbáljuk ezt 10 percben összefoglalni. Egyébként nyomtatott példánya bejáratnál elérhető. Egy rövid prezentációval is készültünk. Igen, először is próbáljuk felvezetni ennek a tanulmánynak a kontextusát. Alapvetően tehát arról van szó, hogy a, a kriptológia a, és a, a titkosítás egyre inkább elterjedőben van, az Internet of Things is terjedőben, a titkosítás nélkül nem tudjuk biztonságosan megosztani az információt egymással. az információhoz, így kevésbé férnek hozzá bűnöző szervek, mint korábban erre majd később kitérünk. Ez tehát komoly kihívást jelent. A Going Dark az, hogy a bizonyítékokat kicsit körülményesebben tudják vizsgálni a bűnöldöző szervek, erre már sokszor sokszor beszéltek sokan. Az egyik, a megoldás egyik része, vagy maga a megoldás az, hacking, hackelési technikák nyomozási előnyökkel is járnak. Röviden egy pár szót arról, hogy a hacking, a hackelés az mit is értünk ezen. Tudjuk, hogy a különböző bűnöző szervek tagállami szinten is a hackelést másképp értelmezik. a legfontosabb, amit tesznek mégis az, hogy hozzáférnek egy szemítes technikai rendszerhez annak a gyenge pontjain keresztül. Tehát persze ez egy leegyszerűsítés, Joe Jorhany olyan telemről is beszélt, amiről mi szeretünk volna. Nyilván vannak annak veszélye, hogyha a bűnöző szervek is elkezdjenek ilyen hekkelésben részt Itt van például a biztonság és a ma magánadatok védelme, a kettőt hogyan lehet összeegyeztetni, illetve itt van a biztonság és a kiberbiztonság, a kettőt hogyan lehet összeegyeztetni. Az internet biztonsága, és vannak nagyon praktikus kihívások, vagy gyakorlatilag kihívások is. Hollandia és Kanada között volt egy eset, amikor is a két ország eh, bűnüldöző szervei 7 terabit adatot eh, kellett, hogy dekódoljanak. Ez 80 millió oldalnyi adat, csak hogy éreztesse ennek a nagyságrendjét. Röviden tehát beszélnék arról, hogy pontosan hogyan is folytatuk le ezt a, ezt a tanulmányt. Megvizsgáljuk vizsgáltuk a nemzetközi témákat, vidákat, mi lehet az jogalapja, hogyha az EU beavatkozik, egy összevető elemzést is végeztük, hat tagállam vizsgáltunk, illetve Ausztrália, Izrael és amerikai három nem európai országot, és a végül ajánlásokat és szakpolitikai javaslatokat is tettünk természetesen átadom a kollégának a szót. Köszönöm. A legfontosabb megállapításokkal folytatom, tehát nem tudunk mindenre kitérni, mert ennek rengeteg összetevője volt. Ezért alapvetően a hat uniós, vizsgált uniós tagállam jogszabálynak az összevetésére koncentrálnék és utána pedig az alapjogok, a e- magánjogok biztonsága tekintetében fogjuk vizsgálni, hogy pontosan mit értünk ezen. Mind a hat vizsgált tagállam vagy már elfogadott, vagy éppen elfogadni készül erre vonatkozó jogszabályokat. A legtöbb nagyon új Lengyelország, Egyesült Királyság is, Franciaország 2016-ban fogadta ezt el. Olaszország és Hollandiaban folyamatban van mindez. Olyan rendelkezésekről van szó, amelyek alapvetően hagyományos esetekre voltak kitalálva. Németországban például a hekelésre van vonatkozó jogszabály, a bűn e, eljárási törvény értelmében is lehetőség van arra, hogy a bűnöldöző szervek meghekkeljenek egy rendszert. Mégis valahogy van egy szürke terület a kettő között, és például az ENSZ emberjogi raportőre és az emberjogi tanácsa, illetve az Európai Emberjogi Bíróság döntései is azt javásolják, hogy egyértelmű és világos jogszabályi rendelkezések szabályozzák azt, hogy a bűnöző szervek mikor alkalmazhatják a hekerési technikákat, hiszen különben a jogbiztonság nem garantálható. Lehet, hogy ez nem tűnik óriási különbségnek, de alapvetően sokkal intruzívabb adathozáférést biztosít ez, mint ahogy azt legtöbben szeretnénk. Ez alapvetően az, az alapjogok szempontjából és az internet biztonsága szempontjából közelít ez a kérdéshez. Ezek a kockázatok hogyan kalkulálhatók és hogyan egyeztethető össze? Uh, and the different safeguards and balances that are put in place as a whole across the, the member states. They generally mirror the recommendations. Általában a nemzetközi szervezetek ajánlásait tükrözik a tagállami jogszabályok. Például, hogy mennyire súlyos a bűncselekmény, ettől függ, ennek a mennyire ter, kiterjedhet ez lehez, vannak felügyeleti mechanizmusok, bírósági jóváhagyástól teszik ezt függővé. A különböző garanciák és védzáradékok tekintetében nagyok a különbségek, pár ö, példát hadd hozzak, amikor a Velencei Bizottság vizsgálta az új lengyel törvényt, akkor felhívták a figyelmet arra, hogy pontosan mennyi idő re szól a felhatalmazás, az internet biztonságának a megőrzése, garantálása mellett. Sajnos a hozzászóló követhetetlen tempóban hadar, tolmácsok ezt nem tudják követni. Uh, has a lot of measures, technical measures aimed at uh, monitoring the development and use of hacking tools. Um, Alapvetően arra jutottunk, azt találtuk, hogy a hekkelési technikákra vonatkozó szabályok sokkal szigorúbb feltételeket nem szabnak, mint a kevésbé intruzív technikák esetében. Alapvetően tehát ennyit az Következő két dián az ajánlások szerepelnek, az alapjogi aspektus, a másik pedig az internet biztonsága. Alapvetően ezek eh, megegyezőek szakpolitikai javaslataink tekintetében. Az említett jogszabályok nagyon újak és frissek, így az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy a többi tag állam számára mint egy utat mutasson, illetve a már jogszabályokat elfogadott tagállamok esetében ezeket részben összehangolja. Ehhez persze az Európai Uniónak értenie kell, hogy ezt az egész területet, és hogy mit lehet és mit nem lehet szabályozni. A szakpolitikai ajánlásainkra koncentrálnak. Először is biztosítani kell azt, hogy bármiféle döntés, ami születik, az invazív kelési technológiák esetében figyelembe veszi a kapcsolódó kockázatokat, erről már beszéltünk is ahogy közben kifutottam az időből, ezért még jobban megpróbálok hadarni a végén. E tekintetben tehát a hatás tanulmányokat a tagállamoknak kell végezniük, a jogszabály elfogadása mindenképpen a kutatásra nagyobb összegeket, időt, pénzt kell szánni mindenképpen, tehát végezetül az Európai Uniónak lehetősége most arra, hogy valóban magához ragadja a e témában a vezetést, és a különböző tagállamok is érintettek között amár bevált gyakorlatokat megosztják a civil szervezet, a kutatók, a bűnöldöző szervek, jogalkalmazók esetében is. Így tehát úgy érezzük, hogy az alapjogi ügynökséggel együttműködve, hogy más CEPOL vagy Eurojust keresztül lehetne ezt megvalósítani. Szerintem azt hiszem így elég gyorsan eh, sikerült összefoglalni ezt az 50 oldalt, eh, itt pedig eh, az elérhetésünk, hogyha valaki fel akarja velünk venni a kapcsolatot. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen. Most az Európai Kiber bűnözési központ műveleti vezetőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én vagyok a Kiberbűnözési Központ műveleti vezetője, és szeretnék az Eurojust jogi véleménye alapján szeretnék most beszélni a közös kihívásokról. Ezt a dokumentumot egyébként önök is megtekinthették. Gyorsan kell beszélnem, mert kevés az időm de azok a témák, amelyeket ez a ter prezentáció érint, nagyon komplex kérdések. Biztos sok kérdésük lesz minden témával kapcsolatosan. And, and a very quick discussion, probably you, you may not get the, the, the right picture of what we're doing. Anyhow, I will... Minden esetre megpróbálok gyors áttekintést adni a legfontosabb kihívásokról a rendészet számára. Először is az adatvesztés és ez az előző prezentációhoz is kapcsolódik. Nagyon fontos kihívás, hogy a rendészeti területen nincsen hozzáférésünk az adatokhoz, amelyek alapján a nyomozást kellene folytatni. Csak hogy néhány ilyen ügyet megemlítsek, vagy problémát az adat megtartás. Néhány évvel ezelőtt, 2014-ben az Európai Bíróság hozott egy döntést, aminek so, nagy hatása van az adatmegőrzési időkre, és ez fontos probléma a rendezet számára. Ezen szabályok között kell mozognunk. Második, a titkosítás, ez nagyon fontos kérdés, hiszen a titkosítás nem csak arról szól, hogy egy egy állományt vagy egy eszközt titkosítunk, ha például találunk egy lezárt vagy titkosított eszközt vagy fájlt, és arra kérem a bírót vagy az ügyészt, hogy használhassuk bizonyítéként ezeket az eszközöket, amikor bűnügyi információt tartalmaz, ez nagyon fontos eszköz számunkra. Például egy házkutatás esetén, hogyha egy széfet lefoglalók, akkor akkor lehetővé teszik, hogy a bizonyítékszerzés érdekében megnyissam ezt a széfet. Itt inkább technikai kérdésről van szó, hogy nehezen tudunk hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Ilyenkor hova fordul az ember a gyártóhoz segítségért, és ők pedig azt mondják, hogy nem tudok segíteni, vagy nem akarok, mert pont azért fejlesztettük ki ezt a terméket, hogy titkosak legyenek rajta az információk. Most ez egy fontos vita, ami zajlik. A kripto fizetőeszközök, ezek nem csak az interneten működnek, hanem minden területen, mert a bűnözők ilyen rendszereket használnak a fizetésekre, a záró kifizetésére, szolgáltatások kifizetésére, pénzmosásra, és nem látunk tisztán a tekintetben, hogy hogyan tudjuk ezeknek a kriptofizetőeszközöknek az átutalását bizonyos személyekhez kötni. Egy átutalást, amikor valakihez el szeretnénk jutni, akkor általában azt a fázist vizsgáljuk, amikor a valós pénzt internetes pénzre váltja. Általában a szolgáltatás nyújtók nem adják meg azt az információt, amit szeretnénk. Aztán van egy másik blokk, ez a helyszín adatok elveszése. A darknet kérdése is folyamatos probléma nem csak azért, mert anonimban lehet ezt használni, hanem a weben olyan tartalmat lehet tar- tartani, amelyiknek a fizikai elhelyezkedéséről nincsen információ. Például a, a gyermekpornó bűnözők esetében sem tudjuk, hogy hol helyezték el az, az illető állományt vagy tartalmat, mert nem tudjuk, hogy fizikailag ez hol helyezkedik el, és nem tudjuk, hogy a bűnözők hol vannak, nagyon nehéz a dolgunk. Aztán az a felhőadatok hozzáférése, ez is nehézség, mert a szolgáltató lehet, hogy nem az adott országban tárolja az adatokat, hanem különböző helyeken, Az adathozzáférésre ilyenkor nincsen szabály az adatországban, ahol fizikailag tárolják az adatokat. Nem csak, hogy három országban, hanem harmadik országban, hanem egyszerre több adat, több országban tárolhatják ezeket a felhő alapú adatokat. Uh, the, next point I would like to stress is the public-private uh, partnership, we have... Ami a uh, állami és a magánszektor együttműködését illeti. Nagyon fontos, hogy a magánszektorral együttműködjünk, hiszen nagyon jól rálátnak a kiberbűnözése, hogy hogyan tudunk együttműködni a magán szférával. Először is ehhez szabályozásra van szükség, de akaratra is, készségre az együttműködésre. Lehet, hogy van információjuk, és lehet, hogy készen állnak az együttműködésre és a csalások jelzésére, de megfelelő jogi keretekre van szükség, hogy ezeket az adatokat átadják a rendészeti ügynökségeknek, hiszen meg kell felelniük az adatvédelmi szabályozásnak. Az Europolnál van ilyen tapasztalatunk a magán szférával való együttműködés területén, és nagyon jó együttműködést tudtunk kialakítani, és nagyon jelentős bizalmat, hiszen nincsen kötelezettségük a rendészete való együttműködése, önkéntesen teszik ezt meg, és ehhez van szükség a bizalomra. Ezt a bizalmat építjük ki folyamatosan. Aztán a PPP esetében felhívnám a dolgok internetje ügyére a figyelmet. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy azok az eszközök, amelyeket használunk, bekapcsolódnak az internetre, nem csak a laptop, hanem az óránk is, a sütő, a hűtőszekrény, stb. Ezeknek az eszközöknek a biztossága nem biztosított kellő mértékben. Ez nagyon nagy kiszolgáltatottságot jelent, és ezt biztos egyre jobban fogjuk látni a jövőben. Nagyon jó példákat tudunk mondani erre, hogy hogyan támadtak a botnetekkel, az dolgok internetje ellen. Együtt kell működnünk az iparággal, hogy legalább minimális biztonsági normákat betartsanak, Egyelőre ez még nem történik meg, ez nagy kihívás, és ezzel foglalkoznunk kell. Nem tudom a megoldás most csak egy probléma listát terjesztek önök elé. Nagyon fontos, hogy biztonsági normákat, minimál normákat állapítson meg a szabályozás. Hogyha például egy gyerekjátékot valaki forgalomból hozzon, bizonyos ellenőrzéseken keresztül kell mennie, hogy biztosítsák, hogy nem káros a gyerek számára a játék de vannak olyan eszközök, amelyek a felhasználó számára veszélyt jelenthetnek, és ezek nem kerülnek ellenőrzésre, ennek meg vannak a következményei. Ez az a három dolog, amit szerettem volna elmondani magam részéről, és most kollégámnak fogom átadni a szót, aki néhány más aspektusra szeretne rávilágítani. Köszönöm szépen, Fernando, köszönöm én is a meghívást, és ezt a lehetőséget ami a jogi kereteket illeti, az, hogy minden országban más a jogi keret, ez nagy kihívás a, a kiberbűnözés elleni harcban. A mai eszközök a holnap bűnei, bűncselekményei ellen nem biztos, hogy hatásosak. Lassú az jogalkotási folyamat, és ez az anyagi és az eljárási jog esetében is így van. Az a területiség elve, ahogy amiről már hallottunk, szintén problémát jelent jogi, hagyományokban is vannak különbségek, és így a jogszabályok is különbözőek, már ami a rendőrség, ügyesség szerepét illeti, az, hogy az a, bű, a harmonized legal framework. A bizonyítékok gyűjtése hogyan zajlik, és ezek közététele. Az online környezetben ez egyre nagyobb nehézséget okoz, és amiről már szó volt a Darknet, ez is új tényező. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, az új MLA eljárások lassúak, nagyon nehézkesek, legalábbis műveleti szempontból óvatos optimizmusra ad okot az EIO jelentés. A gyakorlati szakembereknek az irányelv második melléklete szerint kell eljárniuk. Bár az átmeneti intézkedések statítuma egy megkeresés elismerésére határidőt szab, most beszélek a 90 perces, illetve 90 napos határidőről, és ez biztos, aki tudja, hogy miről szól, azt érti. Illetve van egy egy hónapos határidő is. Végül az utolsó kategória a gyors technológia fejlődéshez kapcsolódik. A szakértők számára is nehéz az lépést tartani. A plug and play is fontos gondolat. Egyre nagyobb erőfeszítésekre van szükség, hogy legalább egy alapvető tudást szerezzenek a nyomozók és az ügyészek, ezért jobb és több képzésre van szükség következő ábra. Az internet elősegíti is és ellene is hat az biztonságunknak, az magánéletben és az üzletéletben is, és nagy hatással van arra, hogy hogyan követnek el bűncselekményeket, és hogy hogyan lehet ezeket a bűncselekményeket üldözni. A modern bűnözők alkalmazkodóak és lassúak a bűnüldözés eszközei. Ezért megoldást kell találnunk a kihívásokra. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a megoldás keresésben egyensúlyra van szükség, hogy egyensúly legyen a nyomozás érdeke és az alapvető jogok között. A megoldásoknak időtállóknak kell lenniük, és nemzetközileg elfogadhatónak. Meg kell felelni az arányosság és a szubszidiaritás elvének, ahogyan már korábban elmondtuk, az ördög a részletekben van. Én most nem tudok kész megoldásokat kínálni, Inkább mechanizmusokról szeretnék beszélni, amelyekkel az Europol eh, megpróbál a napi realitásokkal megküzdeni. Az innováció és a kor és az együttműködés a fő eszközeink. Minden eh, sikeres nyomozás mögött egy sikeres üzleti modell áll, ezért a üzleti modelleket kell megcéloznunk. Fel kell ismernünk, hogy a kiberbűnözési szereplők nem hagyományos bűnszervezetek, nem hierarchikusan szerveződnek, és az együttműködésük lehet, hogy csak időleges. A jogi kereteink nem mindig alkalmasak ezeknek az cselekményeknek a kezelésére, ezeket frissíteni kell, és a jogi gyakorlat általában gyorsabban reagál, ezért ez fontos eszköz, de nem lehet, hogy nem adhatjuk fel ezt a célt, hogy a bűncselekményeket megelőzzük, és megállítsuk a bűnözőket, az pénzmosással is szemben ez pénzmosással szemben is fel kell lépnünk. Um, a tolmács sajnálkozik, a felszólaló sajnos érthetetlen sebességgel olvas fel egy írott anyagot, és sajnos szobeli tolmácsolásra szinte alkalmatlan megpróbáljuk követni azért a felszólalót, aki a következőkről beszél röviden, hogy lezárjam a felszólalásomat, hogy milyen fontosak ezek a kihívások. Az újítás, az együttműködés, és az együttműködésből jön az újítás, és eh, én nagyon eh, szívesen bocsátkozom ezután részletes beszélgetésekbe ezekről a témákról. Köszönöm szépen. Két felszólalónk van még. Eh, Graham Wilmot következik, aki a Kiberbűnözés Uniónak az elnöke. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedik, akkor Olivier mccall az adatvédelmi szakértő kollégámmal ketten próbálunk egy ilyen duót, duettet előadni. Az előttünk szólók a szakpolitikai problémákat szépen felvázolták, Négy vagy öt témára koncentrálnék, hogy mi hogyan reagálnak elére. Először meglévő jogszabályok, aztán szakpolitikai fejlemények a bűn, ö, nyomozat, bűnügyi nyomozatban, aztán ö, a csalások kérdésével és zárásképpen az Európa Tanács Budapesti Egyezménye és a kiberbiztonsági stratégiánkról. Tehát lássuk a meglévő akit, az az európai jogszabályokat az információs rendszerek elleni támadásokra vonatkozó szabályunk 2013-ban került elfogadásra. Azt vizsgáljuk, hogy ezt az irányelvet a tagállamok hogyan ültetik át a nemzeti jogba. Együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy jobban érvényt szerezhessünk az irányelvnek is, adott esetben jogsértés eljárást is kezdeményezünk. Mit tesz ez az irányelv? Az információs rendszerek elleni támadás definícióját és az esetleges szankciókat harmonizálja. Ez segíti nyilván az ilyen bűncselekmények esetében a rendőri szervek között együttműködést. Lássuk a szakpolitikai fejleményeket. Először is hadd mondjam el azt, hogy itt konkrét bűnügyi nyomozásokkal van dolgunk, amikor is nem egyedi felhatalmazás alapján lehet bizonyos információkhoz hozzáférni. Nem tömeges megfigyelésről van itt szó. A DG Just és a DG... alapvetően három területet vizsgál. Van-e adat megőrzési kérdés, a bűnöző szervek ehhez hozzáférnek-e, illetve el tudják-e olvasni, e, tudják-e dekódolni. Az adatmegőrzéssel kapcsolatban a tavaly decemberi e, Európai Bírósági ítélet alapján járunk el, amely a nemzeti adatmegőrzési jogszabályok összeférhetőségét vizsgálta. A tanács az elnökség barátai nevű csoportot létrehozva e, célozza vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezeket összeegyeztetni, nagyon sok témát kell alaposan áttekinteni. A Friends of the Presidency csoportnak még jó néhány ülésére, eh, ülésre lesz szükség, hát ezt majd a tanács eldönti nem én. Az Európai Bizottság részéről mi annyit tettünk és mondtunk, hogy iránymutatást adunk ki a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a jogszabályokat a bíróság eh, precedens értékű ítéletével összhangba hozni. Jóval több információra lesz azonban szükségünk, a nemzeti jogszabályokat kell eh, elemezni, és a Friends of the Presidency csoport munkáját is figyelembe kell venni. Nagyon korai lenne még bármit mondani az adatmegőrzés tekintetében, ezért az e-evidence elektronikus eh, bizonyítékok folyamatára kell, hogy utaljak. Köszönöm a kedves szavakat a munkánkkal kapcsolatban. Ezen témán belül is három összetevő olyan a munkánknak. Először is azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet javítani a bűnöldöző szervek közötti direkt együttműködést, illetve az internetes szolgáltatók közötti és a szervek közötti együttműködést. Második a kölcsönös jogsegély az EU és Amerika között tudjuk, hogy a kölcsönös jogsegély nem mindig működik, keressük az alternatíváit ennek. Közös megoldásokat keresünk a jogorvoslati kérésekre a határon átnyúló helyzetben, hogyan járhatnak el a tagállamok. A folyamat minden szereplőt folyamatban minden szereplőt bevonunk, az ügynökségek, a rendőri szervek, jog, igazságügyi minisztériumok bevonásával járunk el, tehát remélhetőleg egy olyan csomagot tudunk kidolgozni júniusra, amely a különböző opciókat vázolja fel. Pár hónap múlva tehát már többet tudok mondani erről is. Uh, Az utolsó összetevője, ez a kódolási, titkosítási folyamat, ez egy viszonylag újabb folyamat, ez év elején kezdtük ezt el. Azt vizsgáljuk itt, hogy ebben a folyamatban, amely két részből áll, hogyan lehet adat, információt gyűjteni, ez az első. A második pedig, hogyha rendelkezésünkre áll az összes információ, ezt elemezzük, és remélhetőleg erre vonatkozóan is az opciók egy csomagját tudjuk majd létrehozni. Kivel állunk kapcsolatban? Kik a kulcs szereplők itt? Az európai ügynökségek, az Europol, az Eurojust, az INISA, a hálózatbiztonsági szempontokra vonatkozóan, illetve az alapjogi ügynökség. Különösen szeretném hangsúlyozni az alapjogi ügynökség munkájának fontosságát, akik nagyon lelkesen együttműködnek velünk, és nagyon konkrét javaslatokat, gyakorlatias javaslatokat tesznek, nem filozófiai jellegű a munkájuk. Az elkövetkezendő hónapokban arra kérjük majd az alapjogi ügynökséget, hogy workshopokat rendezzenek a tagállami szakértőkkel, egy jogi és egy szakmai, technikai vonalon is, hogy milyen technikai problémákkal néznek szemben a rendőri szervek, illetve másik részről jogi szempontból milyen jogszabályok szabályozzák a rendőri szervek titkosított információval kapcsolatos munkáját, illetve ez az alapjogi kerethez hozzá, hogyan kapcsolódik. Fontos számunkra, hogy ne csak egy dologra szűkítsük le ezt a vitát. Ez egy fontos összetevője, de mégis nagyon sok más kérdést is körbe kell itt járnunk. Jogszabály, új jogszabályra javaslatot nem kívánunk tenni, de hát semmit nem zárunk ki, minden lehetőséget fel kell először térképeznünk, hogy megindokolhassuk, hogy a folyamat végén mit javaslunk és mit nem. Ezt a folyamatot októberre szeretnénk lezárni, akkorra várható eredmény. Mindezek a kérdések adatvédelmi szempontokat is felvetnek, ezért ezen a ponton Olivének adom át a szót. Köszönöm szépen! S valóban, mindezek a kérdések a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosak így a személyes adatok védelme eh, eh, különös fontossággal bír. Azt kell biztosítanunk, hogy ezen eh, folyamat során az adatár védelmi szempontokat tiszteletben tartsuk. A magán szektorral is együtt kell működnünk a kiberbűnözés elleni harcban. Több olyan alapvető jogi megfontolás is van, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül a biztonság és a magánadatok védelme szerintem nem zárja ki egymást, hanem éppen ellenkezőleg ezek segít, ezeknek segíteni kell egymást. Meg kell találnunk a technikai és jogi megoldásokat arra, hogy megfelelő adatvédelmi garanciákat adjunk az embereknek. Amikor a kiberbűnözés elleni harcról beszélünk, és arról, hogy például az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférést hogyan javítsuk, akkor teljes mértékben tiszteletben kell tartani az európai adatvédelmi szabályokat és az alapjogi keretet. Hogyha bármiféle e, módon ütköznének ezek, akkor a személyes adatok védelmét kell előtérbe helyezni, e, e, ezek élveznek elényt, egyértelmű, kiszámítható jogszabályra van szükség, amely minden meg szükséges garanciát biztosít. Tavaly fogadtuk el az adatvédelmi keretet, különösen az, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendeletre. 2018. május 25-ével lép ez életbe. E kontextusban a mai vita szempontjából pár dolgot hadd emeljek csak ki. Például a GDPR, tehát ez az adatvédelmi rendelet kimondja, hogy az internet szolgáltatók hogyan kell, hogy feldolgozzák ezeket az adatokat. Ez különösen tekintettel azt jelenti, hogy a szolgáltatók illetékes szervek felé történő adat kiadása a, a felsorolt, a rendelet hatos cikkében felsorolt jog alapok alapján történhet. A 95-46-os irányelv értelmében természetesen, ahol lefektetik egyértelműen, hogy mikor és hogyan lehet ezeket az adatokat feldolgozni. Itt van például a kereskedelmi célokból gyűjtött adatok feldolgozása, bűnön megelőzés vagy nyomozás, ezek a alapvető okok. Az adat pontosság és az adatok által érintettek jogait csak jogalkotási jellegű intézkedéssel lehet korlátozni. Ezen felül az adatvédelmi rendelet kitér arra is, hogy a személyes adatokat egy harmadik országnak milyen feltételek mellett adhatja ki az szolgáltató. Az adatvédelmi rendelet egy, külön, egy egész fejezete foglalkozik eh, ezzel. a, az adatvédelmi irányelv a rendőri szervekre vonatkozóan a következő ilyen vonatkozó jogszabály, amely szintén 2018. május 15-ével lép hatályba. Úgy érezzük, hogy a terrorizmus elleni harc, a kiberbűnözés, a szervezetbűnözés bűnözés elleni harc egyik új építő köve lehet. Mit tesz ez az irányelv? Nos, alapvetően azt garantálja, hogy az adat megosztás és együttműködés a nyomozó és rendőri szervek között megfelelő alapon nyugodjon, ugyanakkor bizalomépítést is szolgál, ami elengedhetetlen a jogbiztonsághoz. Az irányelv célja az, hogy valóban javuljon a bűnözés elleni harc, a tagállamoknak a jövőben egyre több információt kell megosztaniuk egymással, illetve az uniós ügynökségekkel, például az Európollal. Éppen ezért ez az irányelv lefekteti az közös adatvédelmi normákat egyszer mindenkorra. Ez az irányelv tehát alapvetően nem meg akarja kötni a bűnüldöző szervek kezét, hanem a személyes adatok feldolgozásának a szabályait próbálja világosan lefektetni. Végezetül még annyit hadd mondjak el, hogy a kiberbűnözés elleni harc kontextusában a rendőri szervek a személyes adatokra vonatkozó kéréseket intézhetnek az internet szolgáltatóhoz, ném, IP cím például, Nos, erre vonatkozóan a személyes adatok feldolgozására, lekérésére vonatkozó szabályokat lefekteti, főként a 39-es cikk, amikor harmadik országbeli a szolgáltató. Rendben, köszönjük szépen. Elnézést, egy utolsó mondatot. Azt hittem, hogy 15 percünk eh, van. Tényleg akkor gyorsan három utolsó eh, gondolatot hagyosszak meg önökkel a, a nem készpénzbeli kifizetésekre vonatkozó csalások eh, terjedőben vannak, egész egyszerűen egy eh, tanácsi eh, keretrendelet a, a bankkártyákra, hitelkártyákra vonatkozott, elavult ezzel kapcsolatos az ezzel kapcsolatos konzultációt elkezdtük. Még két gondolat, az Európa Tanács Budapesti Egyezménye az, amely ezen a területen a munkánk többségét meghatározza, ezt az egyezményt teljes mértékben elfogadjuk és támogatjuk. Az Európa Tanácsa együtt működünk annak érdekében, hogy a harmadik országokban is felépjünk a kiberbűnözés ellen. A 2013-as kiberstratégia esetleges felülvizsgálata ügyében. Most vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy érdemese, és ha igen, hogyan ezt felülvizsgálni. Valószínűleg az elkövetkezendő hetekben fogjuk megnyújtani um, ezzel kapcsolatos javaslatunkat. Köszönöm a türelmét, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a sok konkrét információt. Felhívnám a figyelmüket, hogy kinyomtattuk az előadásokat, és ezt a füzetkét megtalálhatják az asztalukon, és hazavihetik. Most szeretném megadni a szót Elizabeth Vozenbergnek az EPP részéről, aki az előadó. Eh, Köszönöm szépen. Engem jelentéstevőnek neveztek ki ezen jelentéssel kapcsolatban, amelynek témája a kiberbiztonság, kiberbűnözés. Nagyon köszönetet szeretnék mondani ezért a rendkívül érdekes prezentációs sorozatért. Nincs sok időm már, amire rende, ami rendelkezésemre állna, de minden egyes előadó saját szakterületével foglalkozott prezentációjában. Azt hiszem mindenünk számára fontos kell, hogy legyen, hogy a kiberbűnözés, a technológiák fejlesztése esetében úgy tűnik, hogy a büntetés végrehajtás mindig egy lépéssel a bűnözés fejlődése mögött kullog. Ezt már többen is felvetették, hogy ugye itt a jogi előírásra előírások harmonizálására lenne szükség a megelőzésnél, illetve az ilyen bűncselekmények megelőz, ö, büntetésénél. Ugyanakkor ez azt fel feltételező, hogy hasonló intézkedések legyenek ezen bűn ö, elkövetési ö, formával szemben minden tagállamban, de nem ez a helyzet. Az Európai Unió tagállamaiban, tehát egy átfogó jogalkotásra lenne szükség, amely mindazt figyelembe veszi, amely az egyes irányelvek keretében került szabályozásra specifikus területet illetően. Mindegy, hogy a megelőzésről vagy a bűnüldözésről beszélünk, mindenféleképpen hatékonyabban kell fellépnünk. És ez véleményem szerint nagyon bonyolult. Önök is kémelték, hogy ez az egész kérdésterület igencsak összetett, annak a kérdése, hogy a kiberbűnözést hogyan lehet egyáltalán felderíteni, majd pedig leküzdeni, és itt van egy specifikus téma, amit még egyszer szeretnék felvetni. Itt van például az elektronikus adatok ügye. Ha tehát valaki elektronikus adatokat bizonyítékként gyűjtött össze, akkor elképzelhető, hogy az adatok nyilvántartásba vételének módja az egyes tagállamok között igencsak eltér. Kérdés az, hogy milyen jog áll fenn ezen adatok felhasználására egy adott eljárásban, és itt is nagy különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok között. Egyes adatbankokat lehet használni, más tagállamokban ezeket az adatbankokat nem lehet felhasználni. A szubszidiaritás elme mögött az a tény rejtőzik, hogy a tagállami jogi, elő, jogi előírások nincsenek összhangban az EU-s joggal, és akkor még nem is beszéltünk a harmadik országokban uralkodó helyzetről. A következő kérdést szeretném feltenni az előadóknak. A bizottság mennyiben gondolkodik azon, a június megállapítás alapján, hogy a jogi elő, előírások harmonizációjára lenne szükség ugyanis az elektronikus bizonyítékokat egységesen kellene szabályozni. Gondolkodnak-e azon, hogy például van egy elektronikus bizonyíték anyag, és ez egy tagállamban lehetőséget biztosít egy bűncselekmény felteres azonban az adott tagállamban ezek nem bizonyíték erőek, akkor ez mindenképpen problémát jelenthet. Köszönöm szépen, Miriam. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a ma hozzánk csatlakozott szakértőnknek. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere. A legfontosabb dolog, ami egyértelművé vált, az az, hogy a kiberbűnözés kihívásai folyamatosan változnak. Lassúak vagyunk, eh, pedig nagyon eh, agilisek és eh, alkalmazkodóak a bűnözők. Ez nagy probléma. Nagyon fontos hogy felismerjük ezeket a trendeket, mint amit ma is tettünk, és hogy a hiányosságokat felismerjük, illetve a kihívásokat. Ehhez biztosítani kell, hogy a 2013-as irányelvet folyamatosan karbantartják, illetve a garanciákra van szükség az elektronikus rendszerekben, különösen egy olyan korban, amikor egyre digitálisabbak a rendszerek. A 2013-as irányelv megvizsgálása önmagában nem elég. Értékelni kell a bizottság végrehajtási jelentését, például a gyermekek szexuális kihasználásával kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan én vagyok az SZND árnyék jelentéstevője, és van valami, amit hangsúlyozni szeretnék, ezt is elemezték már a szakértők a kiberbűnözés elleni harc nem jelenteti azt, hogy veszélyeztesse mindez a felhasználók adatbiztonságát. Nagyon fontos, hogy a parlament jelentése ezt is figyelembe vegye az adatvédelem magas szintjét. Van néhány kérdés, amit meg szeretnék említeni hiszen beszéltünk a területiségről, mint, ható, mint korlátról, ami azt jelenti, hogy még hogyha a tagállamok között harmonizált szabályok érvényesülnének is, ez azért tovább mutat a, a kontinensen és régión, ezért szerintem, hogyha csak az EU-t vizsgáljuk, akkor önmagában ez még nem oldja meg a kérdést. Fernando Ruiz úr beszélt a vízák, vízumok biztonságáról. Wouldn't we be faced once again with differences in jurisdiction? Meg kell vizsgálnunk, hogy a különböző joghatóságok között mi a különbség, itt is harmonizációra lehet szükség. Ez nem csak a sérülékenységekről szól, hanem a lehetőségekről is, és én hiszek az ilyen kijelentésekben, mert azt gondolom, hogy minden, hogy mindenképpen foglalkoznunk kell a közösségek szerepével, a gyerekek kizsákmányolásával és a kiberbűnözéssel. Különösen megrezó volt számomra ez a tény, hogy a fiatal hekerek számára más lehetőségeket is adnak, hiszen az ő tudásuk nagyon is piacképes. biztonsági szakértőként nagy karrier várhat rájuk. Ezért érdekel, hogy önök hogyan gondolkodnak erről, hiszen az is elhangzott, hogy ott vannak például a bug fejvadászok, és ez is jó lehetőség a hekerek számára. Köszönöm szépen az együttműködést, és eh, remélem, hogy a többi árnyékjelentéstevővel is jól tudunk majd együttműködni. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Euh, merci au... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a szakértőknek ezeket a prezentációkat, amelyek nagyon részletesek voltak, egymáshoz kapcsolódtak. A prezentáció technikájára majd visszatérek, nem most, mert már nagyon nagy késedelemben vagyunk. Ez talán arra fog majd ösztönözni engem, hogy írásban tegyek majd fel egyes kérdéseket az előadók egyikhez az ezen nagyon fontos kérdésekkel kapcsolatosan, amelyekkel jelenleg foglalkozunk, és amely a korábbi jelentés tárgya is volt, az a növekvő jelentés, jelenséggel kapcsolatosan, amely nagyon gyorsan fejlődik, és amelynek megvannak a politikai kihatásai is az európai területre. Ezek a fenyegetettségek, tehát a fenyegetettség sokrétűségen nagyon fontos dolog az európai polgárok szemére, akik válaszokat várnak tőlünk, és azt talán kicsit kritikus leszek most délután, mert nagyon sokszor beszéltünk már erről itt a parlamenti szakbizottságban, ugye nem vagyunk már számosan jelen, de akár jogszabályokat, akár véleményeket alakítottunk ki, amelyek igencsak hasonlóak. Ugye itt többször beszéltünk a 2013-as irányelvről, és szeretném tudni, hogy az önök véleménye szerint szükség van-e egy új jogalkotásra, valóban szükség van-e erre? Ugye itt jogalkotásról beszéltem szándékosan, normatív értelemben. Tehát van egy itt szükség új eszközökre, vagy a létezők elégségesek, hiszen állandóan beszélünk itt nagyon sok területen, témakörrel kapcsolatosan arról, hogy több harmonizációra van szükség, nagyobb együttműködésre és a többi, és aztán itt folyamatosan körben forgunk, különösen ezen a területen ugye az európai polgárok figyelmét nem kerülik el ezek a technikák. Ugye itt több ízben erőtesen megtapasztalták ezeket a fenyegetettségeket, amelyek a kiberbűnözésből adódnak. Ez tehát az első világos kérdésem, hogy vajon megvan-e mindenünk, amire itt szükség van, vagy pedig új jogalkotásra van szükség, ha pedig igen, akkor mi a prioritás, milyen prioritási tengely mentén kell elindulni. A második kérdésem, amely az első kérdésem ellenében megy, ugye itt van a kiberbiztonsági világfórum, amely Lilben városomban zajlott az 2017-es év elején, tehát néhány héttel ezelőtt, és ennek a jelentése azt mutatja, hogy Franciaországban a büntetőjogi fegyvertár a kiberbiztonsági kiberbűnözéssel szemben mert létezik, de egyfajta puzzleként, kicsit szétszórt, széttöredezett formában ez már létezik, ami valójában hiányzik az új nem az új jogalkotási eszközök, hanem a, inkább a pénzügyi, humán erőforrások, technikai erőforrások, ezek az elemek elégtelenek. És itt jön a kérdés, nem feltételes módban, hogy ezek elégtelenek, és itt ehhez tartozik még a bírók képzésének hiányossága is ezen a területen. Önök egyetértenek -e ezzel az elemzéssel, illetve ezzel a végkövetkeztetéssel, ami ugye a közelmúltból származik. És továbbra is a, ezt az útvonalat követ, hogy van-e szükség jogalkotásra vagy sem. Ugye ma reggel azt olvastam a sajtóban, hogy az Európai Bizottság kész arra, hogy új uh, munkába kezdjen a kiberbiztonság területén. Ön egy kicsit meg is említette ezt, Ugye itt az digitális agenda félidős felülvizsgálatáról van szó, és itt reformokat is bejelentettek. Itt csak három percre beszélek, igyekszem ugyan, én árnyék jelentéstevő vagyok, és várom a válaszokat ezen kérdésekre esetleg elküldik majd nekem a válaszokat elnök asszony. Tehát itt a digitális agenda félidős felülvizsgálatáról van szó, itt reformokat is bejelentettek. Vajon az Európai Bizottság nagyon röviden tud -e válaszolni a kérdéseimre? És az utolsó kérdésem, az utolsó meghallgatáson Julian King biztossal visszatért arra az elképzelésre, hogy a rezilienciát kellene megerősíteni, tehát ez egyfajta megelőzési eszköz lenne a bizottság szerint, szerint, vagy van még több elem, amivel ezt a koncepciót meg tudnak világítani? Csak négy percet beszéltem, köszönöm elnök asszony. Okay, thank you very much. Uh, uh then, uh... Köszönjük. Most már csak a válaszokat szeretnénk hallni, főként az Európai Bizottságtól a jogalkotási kezdeményezések kapcsán. Thank you, Chair, and thank you to all of the, uh, the uh, uh members making... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm ezeket a kérdéseket a képviselőknek. Jogalkotási javaslatokat letennénk az asztalra. Pont ezen töprengünk a információk, bejövő információk alapján, ahogy említettem, júniusban fogjuk majd elmondani, hogy tényleg lesznek-e jó alkotási javaslatok, vagy sem. Felmerült a kérdés, hogy körbe-körbe járunk-e, vagy valami másra szükség van-e. Nos, Attól függetlenül, hogy teszünk-e jogalkotási javaslatokat, végig kell gondolni, hogy több pénzünk, pénzre szüksége van hardware-re, szoftver képzésekre. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálni minden lehetséges megoldást. Az információs rendszerekkel szembeni támadásokra vonatkozó irányelv kapcsán és az Internet of Things biztonsága kapcsán tudom, hogy a kiberbiztonsági stratégia keretében eh, vizsgálják a kollégák ezeket a kérdéseket megpróbálnak holisztikus megoldást találni erre. A gyerek pornóval, illetve a gyerekek szexuális kihasználásával, kizsákmányolásával kapcsolatban felmerült egy kérdés. Erről direkt nem beszéltem, mert ez szigorúan mivel nem tartozik hozzánk, és ha tudom, akkor a holnap ülésük során lesz erről szó, amiről majd az illetékes tud beszélni. A digitális belső piacra vonatkozó felülvizsgálat Nos, az, ennek az illetékese sincs itt, de a Digi Connect-ben dolgozó kollégáknak szívesen felteszem ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ők nálam eh, jobban tudnak erre beszélni. Végül a resilience, de ellenálló képesség és ennek megerősítése, ez megint olyan kérdés, amit meg kell vizsgálni, annak tükrében, hogy a kiber biztonsági stratégiát felül kell levizsgálni. Köszönjük szépen! Bertrand eh, de la Chapelle úrnak adom meg a szót. Just... Köszönöm szépen, elnök asszony. Villám gyorsan az elhangzott kérdésekre válaszolva. A szaknyelv nagyon fontos. Amikor harmonizációról beszélünk, amikor eh, arról beszélünk, hogy itt együttműködésről van szó, szóval az unión kívül együtt kell működnünk. Már az unión belül is probléma az együttműködés ezen a téren. Tehát az egyik fogalom az a jogi interoperabilitás. Tehát eljárási garanciákra nagyobb hangsúlyt kell helyezni, nem az tartalmi harmonizációra. Ez tehát az első, amit szerettem volna elmondani. Hasonló módon, amikor felmerül az a kérdés, hogy szükség van-e új eszközökre, az meglévő eszközökön belül újakra, Nos, attól tartok, hogy inkább új típusúakra van szükség, amely nem jogszabály, nem nemzetközi szerződés, hanem mondjuk ilyen szakpolitikai norma, hogyha már néven kell nevezni ezt mindenképpen amelyeket mindenki elfogad és arra használ, hogy ezeket beépítse a jogszabályokba például. Az interoperabilitás és a szakpolitikai normák végezetül, és ez nagyon fontos, az, hogy az Európai Unión kívül is alkalmazhatóak legyenek a megoldásaink, ahogy említettem, itt egy soha vissza nem térő alkalom arra, hogy a normákat mi állapítsuk meg, le, de a jogilag interoperabilis rendszereket olyan régiókra is ki tudjuk majd terjeszteni, ahol például a szolgáltatók vagy gyártók találhatóak, hogyan lehet ezt a legkevésbé invazívabb, intruzívabb módon megoldani, ez lesz majd a nagy kérdés. És a joghatóság kérdése, azt hiszem, hogy ez jóval messzebb mutat, mint ez az alaptémánk, és itt alapvetően az forró kockán, hogy a szuverenitást a digitális korban hogyan képzeljük el. Köszönöm, köszönöm szépen, valóban nagyon érdemi átfogó vita volt. Köszönöm a mindenkinek, aki hozzászólt, aki kérdezett. Egy érdekveszítő témán vagyunk túl. Azt hiszem ez ügyben egyetértünk, és holnap reggel 9-kor találkozunk.